Iniziamo. Elkezdjük. Mindenkinek jó reggelt kívánok, és néhány információval szeretném kezdeni. Tegnap kihagytunk néhány napirendi pontot, nem volt rá időnk, ez pedig a hatos pont. A hatos pont témája pedig az állatok szállítás közbeni védelme. Ez egy Wojciechowski jelentés, és május 30-ára halasztottuk. A hetes viszont a kedvezőtlen adottságú területek minősítése, amiről a bizottság adna tájékoztatót. Ez a következő ülésünkön, május 8-án kerül megtárgyalásra. Sajnálom, hogy tegnap időt veszítettünk, de a első pillérbe tartozó közvetlen kizetések nagyon fontos téma, és nagyon sokan szerettek volna hozzászólni ehhez a kérdéshez. Tehát a következő ülésen, május 8-án, kedden foglalkozunk majd ezzel a témával. Ma tehát eléggé zsúfolt programunk lesz, Csolos biztos is eljön hozzánk, és ezen kívül az európai számbevőszék jelentésével is foglalkozunk, és most a 8-as ponttal kezdünk, a 64 per 432 EGK irányelvnek a tagállami felügyeleti hálózat részét képző számítógépes adatbázisok tekintetében történő módosítása a címe. Jim Nicholson, a szerző, és nem kér szót, akkor rögtön szavazhatunk. Igazából egy egyszerű szavazásról van szó. Csak egy módosító van ehhez, és erről szavazhatunk. Tehát feltartással. Ki támogatja, ki ellenzi, ki ellenzi, tartózkodás. Köszönöm szépen. Akkor eh, megszavaztuk, gratulálok, Jim. Most akkor van még egy jelentés, ez pedig eh, az önkéntes marhahús címkézésre vonatkozó rendelkezésének a törlése, de ezt visszavontuk, mert a bizottság megváltoztatta a javaslatát. Elnézést. De megvan a szavazás, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Akkor ez a záró szavazás volt. Tehát még egyszer ellenőrizzük. Papasztamukosz úr, rendben van, akkor ezt is kipipálhatjuk, áttérünk a 9-es pontra. Parte della, della proposta della Commissione de ezt elhalasztottuk, ahogy említettem, és igen, a tízesre térünk el. Ennek a címe pedig eh, az eh, európai közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számíteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozása. Giancarlo Scotta. Tehát a mezőgazdasági számíteli adatok hálózatáról van szó, 1965-ben INLB-ként hozták létre. Állandóan változtatták ezt a rendeletet, és mindig követte a kap fejlődését. Arról van szó, hogy a Lisszaboni szerződéshez is alkalmaznunk kell ezt a rendeletet. Most Giancarlo Scotta kap szót. Igen, ahogy az elnök már említette, a hálózat egy nagyon fontos dolog, nagyon fontos eszköz, hiszen a mezőgazdasági termelés adatait kapjuk meg, ezen keresztül a mezőgazdasági termelést, és pedig 1965 óta. És 6 millió gazdaság van. A célunk azzal az, hogy megismerjük a gazdaságokat, a gazdaságok könyvitelét, és ezzel lehet különféle kutatásokat is folytatni, lehet szimulálni, és így a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság kérdéseibe is tudományos betekintést nyerhetünk. Az európai bizottság pedig 91-ben eh, új rendeletet javasolt, és eh, most a Lisszaboni szerződés értelmében ismét módosításokra kerül sor. Ezek a módosítások eh, a bizottság kompetenciáit is megváltoztatják. A legfontosabb változtatás, legfontosabb módosítás az adatok nyilvános megjelenítése az interneten, és így ezek nyilvánosak. De most Vajtavics kolléga kér szót. Nincsen javaslatom. Köszönöm szépen. Nem hallottunk semmilyen megjegyzést ehhez a javaslathoz. Akkor emlékeztetnék arra, hogyha jönnek a módosítások, de nem még valaki szeretne szót kérni. Igen, szeretném megjegyezni, hogy a jelentés esetében ügyelnünk kell arra is. Te szeretném megjegyezni, hogy fontos, hogy hogyan bánunk itt a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, hiszen nem lehet állandóan a bizottságnak beadni az anyagokat. Valami feltűnt nekem. Évek óta arról vitázunk, hogy az élelmiszer lánc viszonyai milyenek. Itt pedig egy olyan adatszerzésről van szó, amikor a 60-as években a árakat rögzítették. Mi most azt szeretnénk, hogy a piac alakítsa az árakat, és mégis szükségünk van ezekre az adatokra. Természetesen szükségünk van, mert azt is szeretnénk látni, hogy hogyan alakulnak az árak most a piacon. Természetesen azt is el kell mondanunk, hogy a fő foglalkozású mezőgazdasági üzemekkel foglalkozunk. És én azt szeretném, hogy itt a hobbi gazdaságokat, vagy a nem fő foglalkozású gazdaságokat is figyelembe vegyük. Tehát itt egy ilyen nagy jogalkotási gombolyagról van szó, és ezt egy kicsit azért fel kellene bontani. Nézzük meg, hogy melyek azok az adatok, amelyek szükségesek. Nagyon fontos az, hogy nyilvánosak legyenek az adatok az átláthatóság érdekében. A az üzemek itt néha kicsik. És hogyha az adataik nyilvánosak, akkor a mezőgazdasággal foglalkozóknak, a gazdáknak rosszabb tárgyalási pozíciójuk van. Tehát nézzük meg, hogy itt az átláthatóság mennyire lényeges. Természetesen szükséges egy minimális átláthatóság, mint só a levesbe, azonban ne sózzuk túl a levest. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a felszólalást. Reimers kolléganő. Természetesen ez egy nagyon érzékeny dolog és ebben a helyzetben is megvan a lehetőség arra, hogy áramvonalasítsuk a javaslatot, hogy úgy illesszük a Lisszaboni szerződés szelleméhez. Ami pedig a bizottságunkra vonatkozik itt a parlamentben, így lehetőségünk van beleavatkozni a dologba, lehetőségünk van módosítani a dolgot az együttes döntéshozatali kompetenciánk révén. És Albert Desz kap most szót. Köszönöm szépen. Nekem is lenne egy megjegyzésem. Van Németországban egy törvény, legalábbis néhány éve még volt, hogy a szövetségi kormány köteles évente a Bundestagnak a mezőgazdaságra vonatkozó adatokat bejelenteni. Tehát a gazdák jövedelmének eh, alakulását, az üzemek fajtájáról kell beszámolni, az üzemek méretéről. És ez mindig félreértésekhez vezetett. Hiszen például a sertés hízlalóknál csökkentek a jövedelmek. Volt egy olyan évünk, amikor a sertés hízlalóknak 80%-os jövedelem csökkenése volt. Tehát 10.000 euró nyereségből 8.000 elmaradt, és csak 2.000 maradt nekik. Tehát, hogyha ezt ki akarjuk egyenlíteni, hogy ez a 2000 megint 10.000 legyen, 400 százalékos jövedelem növekedése van szükség. És ez a német újságokban úgy jelent meg, hogy 400 százalékkal növelték a sertés hízlalók a jövedelmüket. És a közélemény ezt látta. Tehát nem azt látta, hogy kiegyenlítették a jövedelmüket. Tehát igazából a média visszaélt ezekkel az adatokkal és a termelőket pedig pelengérre állították, azért, mert egy bizonyos csoport abban volt érdekelt, hogy a sertés hízlalókat nyilvánosan megalázzák. És azóta már csak minden négy évben kell ezt a jelentést benyújtani Németországban. Köszönöm szépen, Albert. Jól van. Akkor Michel kapszót. Chiffre du revenu agricole Gondolom, hogy a mezőgazdasági jövedelem nem véletlenül okoz vitát. Franciaországban is minden évben polemizálnak, amikor megjelennek a statisztikák. Szeretnék visszatérni arra, amit Reimers kollega mondott. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a tejcsomagban már hangsúlyoztuk, hogy nagyon fontos, hogy legyenek olyan gazdasági adatok, amelyek igazán megbízhatóak, és ne csak a nagy ö, ö, csoportok, vállalatcsoportok legyenek jelen a piacon. A VTO csomagban is arra van szükség, hogy meglegyen ez az átláthatóság. Talán alakítani kellene a jelenleg elérhető adatokat, és hozzátenném, hogy a 17 és cikkében a WTO-nak előirányozták, hogy a magán raktározás is lehetséges legyen, nem csak a piactól, piaci helyzettől, hanem a gazdasági helyzettől függően is. Tehát, hogyha a terhek megugranak, akkor piacon beavatkozást kell lehetővé tenni. Tehát ez azt jelenti, hogy még reaktívabbnak kell lenni, és megnézni a jövedelmeket nem csak egy év múlva, hanem gyakorlatilag folyamatosan kell nézni az árak alakulását és én azt fogom javasolni a jelentésemben, hogy egy európai eh, árfigyelő központot hozzunk eh, létre, ami közösségi szinten folyamatosan figyelni az árakat. Grazie Michel, assolutamente condivido la tua osservazione. Köszönöm szépen Michel, osztom a ö, javaslatodat. Nagyon fontos, hogy pontos számadatokkal rendelkezzünk, és elkerüljük a spekulatív hatásokat. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy a május 8-án 12 óráig van a módosító indítványoknak a benyújtási határideje és megpróbáljuk a délelőtti javaslatokat beépíteni. Mielőtt befejezném, az bizottsági elnöknek adom át a, a szót. Bartovics úr, nem? Akkor nagyon jó. Giancarlo Scotta, semmi hozzátenni való, nagyon jó. Akkor a tízes pontot le is zárjuk. Köszönöm Scotta úrnak a ö, hozzászólását tehát mm, május 8-a. Tehát akkor 11. napi rendi pontunk az európai alapokra vonatkozó közös rendelkezések és az 1083 per 2006-os LK rendelet hatályon kívül helyezése. A jelentéstevő kollégánk Salvatore Carona, akinek ezen a héten problémái vannak, és ezért nem tud jelen lenni saját hazájában vannak ugyanis gondok. Luis Capola Santos foglalkozik vele, aki a csoport koordinátora, illetve a frakció koordinátora. Tehát ezt a mi szakbizottságunk készítette a Regi szakbizottság kérésére. Egy olyan rendeletről van szó, ami horizontális rendelet közös rendelkezéseket tartalmaz a ö, több éves európai alapokra vonatkozóan, éppen ezért nagyon fontos vidékfejlesztési szempontból nagyon fontos véleményről van szó, és akkor megkérném Louis-t, hogy van-e hozzátenni valója, szeretne valamit pontosítani, és akkor itt is vitát fogunk folytatni. Louis. Köszönöm szépen, elnök úr, ahogy elmondta elnök úr, Karonna úr sajnos nem tud jelen lenni, és elnézést kéri a jogos indokai vannak, és arra kért, hogy én mutassam be ezt a projektet, ezt a tervezetet. Ez nagyon fontos, valamennyien egyetértünk abban, hogy mindenképpen megfelelően kell, hogy kapcsolódjanak a különböző eszközök. Elméleti szinten nincsen semmiféle probléma, csak gyakorlati szinten kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet ezeket összekapcsolni. Karona úr a vélemény tervezetében egy pozitív és globális véleményt fejt ki, de öt konkrét kérdésre összpontosít, és egyetért azzal, hogy módosító javaslatokat tegyen. Az első kérdés, amivel foglalkozik, az a tematikus koncentráció. Ez szerintem mindenképpen egy nagyon jó dolog, azonban ö, koncepciózus rugalmasság hiányzik, amiből különböző problémák adódhatnak a kohéziós politika területén. Tehát meg kell nézni, hogy mik az alap szükségletek, és ez rendkívül nehéznek tűnik. A és különböző kormányzati szinteken is fontos ezeket az igényeket megismerni, és ez a szubszidiaritás területén is problémát okozhat, mert a helyi hatóságok és a regionális hatóságok nincsenek kellő mértékben bevonva ebbe a folyamatba. Tehát itt általában csak a központi kormány az, amelyikkel megfelelő kapcsolat van, és a makroökonomiai kondicionalitás kérdése is felvetődik. A bizottság a tervezetében a jogszabály megerősítését tervezi a kondicionalitásra vonatkozóan. Ez alapvetően összefügg azzal, hogy mennyi az új intézkedésekre szánható teljes alapösszege. és ahogy ezt már korábban elmondták, a, munkaerő, a munkanélküli tartalék 5 os befagyasztását eredményezte a munkanélküliségre szánt költségvetésnek. Ez azt jelenti, hogy sok esetben a tagállamok arra nagy, nagyon alacsony szintű célokat tűznek ki saját magunkra, maguk számára azért, hogy a tartalékokat ne kelljen igénybe venni, de az is probléma, hogy gyakorlatilag tartalék sem igazán van, illetve az adatoknak a megfelelő felhasználása is egy fontos kérdés, hogy az általános célokat hogyan érjük el. azt mondhatom, hogy teljes mértékben egyetértek a javaslatokkal, de ez egy nagyon rendkívül fontos kérdés, és nem lehet, hogy a parlament a bizottságnak egy kitöltetlen csekket adjon a kezébe, hogy aztán azt csináljon, amit akar. Öt dolog valamit szerintem fontos megemlíteni, és amik kitűnnek a, az anyagból is. én magam nem vettem részt az előkészítésben, de a javaslatokkal és a kommentárokkal gyakorlatilag egyetértek, amit Salvatore tett. Köszönöm szépen, Luis. Nagyon fontos, hogy egységes álláspontot képviseljünk, mert a regiben júliusban lesz a szavazás, és nem lenne, és ők várják a mi hozzájárulásunkat. Schmidt úr. I've been called worse. President, thank you. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, elnök úr, hiszen eh, nincs itt óriási vita, azonban a regi, a régi bizottságom, és úgy gondolom, hogy nagyon technikai jellegű témáról van szó, és éppen ezért fontos, hogy ezt a filozófiailag más megközelítést valahogy összeegyeztessük itt az agri és a regi között. Itt különféle alapokról van szó, és a mi szempontunkból az a fontos, hogy a helyi fejlődést, a helyi szervezeteket bátorítsuk. És ezt pedig megkönnyíthetjük Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol más elképzelések vannak, és ott sokkal több tagállamot érint, és ezek a tagállamok pedig azt szeretnék, hogy fentről lefelé történjen az építkezés. De mindenképpen gyorsan kell itt cselekednünk, támogatom az előadót, de az biztos, hogy a bizottságunk számára ez igazi prioritás. Köszönöm. Nagyszerű, köszönöm szépen. Smith, Brita Reimers a következő. Én is szeretnék utalni arra, hogy nekünk is lentről felfelé kell építkeznünk, ez eddig nagyon jól működött, és ezt alkalmazni is kell. Azonban vigyázzunk, hogy mit teszünk. Hogyha kiveszünk a civil társadalmat a programból, akkor fennáll annak a veszélye, hogy nem tudunk lentről felfelé építkezni. Németországban a vidéki térségeken mindig bevontuk a helyi lakosságot a programozásba. Megbeszéltük a különféle koncepciókat, és az érdekképviseletek elmondhatták, hogy hol szorít a cipő például. Ezt nem szabad feladnunk. Elképzelhető, hogy egy apró módosítót is benyújtunk ennek érdekében, hiszen szerintem a civil társadalom képviselőit itt is be kellene vonni a vitába. Tehát itt eh, igazából a legalacsonyabb eh, adminisztrációs szintről van szó. Utalnék még arra, hogy óvatosnak kell lennünk a delegált jogi aktusokkal, tehát ne veszítsük el a Lisszaboni jogainkat. Minden jelentésből kiderül, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne mondjunk le a kompetenciáinkról, és ne állandóan. Esetleg egy bizonyos ideig mondhatunk le a kompetenciánkról, hogy idő elteltével utána ismét felvehessük. Óvatosabbnak kell lennünk, ami pedig itt a teljesítmény alapú tartalékról van szó, ez nyilvánvalóan problémát fog jelenteni, hiszen elképzelhető, hogy csökkennek a célkitűzések. Tehát itt az eredményességi tartalékba a bizottság még bizonyára bele fog szólni. Az alapoknál pedig figyelnünk kell, mert a programok máshogy mennek. Vannak olyan programok, ahol az elején van több pénz szükség, a többi programban pedig a végén van szükség több pénzre. Nagyon lényeges, hogy meglegyen a kezdő forrás, amikor olyan programokról van szó. Itt eh, gondoskodnunk kell arról is, hogy rugalmasak maradjunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Britta, most akkor megkérdezem a bizottság képviselőit, hogy szeretnének-e felszólalni. Uh, yes, well, thank, thank you very much uh, for, for the introduction. Nagyon szépen köszönöm ezt a bevezetőt. Üdvözöljük a szakbizottságok pozitív hozzáállását a bizottság javaslatához. A bizottság célja az, hogy az összes alap, mind az öt alap jól együttműködjön, és pedig területi kontextusban. Ez pedig azt jelenti, hogy vidéki és vidéki térségeken. Azt szeretnénk, hogy uh, itt az összes alap, uh, az ERFA, az ESA, a KA, az EVMA és az ETHA olajozottan együttműködni. De most szeretnék néhány megjegyzést tenni ahhoz, amit ma hallottunk, vagy ami a jelentésben olvasható. Itt a kormányzás kérdésével kezdeném. Ezek a politikák arról szólnak, hogy a helyi, regionális szinten próbáljunk reagálni a szükségletekre. Azonban konkrétan szeretném kijelenteni, hogy vagy ma, vagy holnap a bizottság szolgálata elfogad majd egy munkadokumentumot a partnerségi viselkedési kódexről. Ebben pedig szeretnénk meghatározni, hogy mit értünk a partnerség fogalma alatt, hiszen ez nagyon fontos. Így sokkal konstruktívabban tudunk majd együttműködni a makrogazdasági feltétel rendszerről elmondanám, hogy ez nagyon fontos a parlament számára is, és a parlament szakbizottságaiban is sokat foglalkoznak ezzel. A bizottság úgy gondolja, hogy olyan javaslatról van szó, amely progresszív módon beazonosítja a problémákat és megoldásokat keres, mielőtt szankciókat keresünk. Most az eredményesség, eredményességi tartalék kérdésére itt nem olyan indikátorokról, mutatókról van szó, amelyeket egy vákumban hozunk létre. Itt vannak tapasztalatok, és a tapasztalatokra építjük majd az eredményességi tartalékot. Tehát itt realisták leszünk, és minden programot külön figyelembe veszünk. Most pedig arról szólnék, hogy hogyan született meg a módosított javaslat. Nem csak arról van szó, hogy megszabaduljunk az eredményességi tartaléktól, hanem hogy az egész eredményesség, az összes eredményességi elemtől megszabaduljunk. Függetlenül attól, hogy van eredményességi tartalék, vagy nincs, sokkal inkább az eredményességre szeretnénk összpontosítani. Olyan partnerségeket akarunk, amelyeket bizonyos mutatókkal ellátva ellenőrizni tudunk. Szeretnénk, hogyha az emberek fel tudnák becsülni, hogy mi történt, hogy mit lehet jobban tenni. A tagállam szintjén, vagy a regionális partnerség szintjén és az európai szinten is előirányozunk egy jelentési rendszert. Ezt a bizottság irányítaná. Ez arról szól, hogy megtudjuk, hogy miről is van szó. És megkérem a jelentéstevőt, hogy figyeljen erre is. Tegyen különbséget az eredményességi tartalék és az eredményességi keretek között. Két pontot szeretnék még eh, kihangsúlyozni, mielőtt átadom eh, kollégámnak a szót. Most pedig a közös stratégiai keretről szólnék, és eh, ezzel kapcsolatban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról is. Az összes delegált jogi aktus esetében vannak lényeges és kevésbé lényeges elemek. Nagyon fontos az, hogy eldöntsük, hogy mi a bizottság szándéka. Egy munkadokumentumot terjesztettünk elő a közös stratégiai keretről. Ez természetesen a tanácsal és a parlamenttel továbbra is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan mozdítsuk előre általánosabb kérdés a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése. Ez egy horizontális ügy az intézmények között, és a gyakorlati szempontokra koncentrálunk. Tehát itt előterjesztjük az anyagokat, és szeretnénk megtudni, hogy a társjogalkotó mit gondol ezekről. Most például az ÁFA kérdés eh, nekünk nagyon fontos a bizottságon belül. Nagyon fontos, hogy eh, az áfát eh, közösen határozzuk meg, hogy a kedvezményezettek egységes szabályok alapján részesülhessenek támogatásban. Úgy gondolom, hogy lényeges az, hogy itt is foglalkozzanak vele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Pita Berkovics kollégám, amit elmondott, azt kiegészítendő, mondanám ki el három dolgot. A komplementaritás ennek a rendelet között, ami egy keretrendelet, és az különböző alapokra vonatkozó specifikus rendeletre vonatkozóan. Tehát itt olyan területek nyílnak meg, amiket a ö, vidékfejlesztési rendeletben kerül pontosan megfogalmazásra. A másik dolog, ami a rugalmasságot illeti, szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy ez a rugalmasság a megközelítés, stratégiai megközelítésben kerül pontosításra, aminek az a célja, hogy lefedje a fejlesztés, vidékfejlesztési politika hat prioritását, és természetesen kapcsolódva az úgynevezett Targets European 2020-vel, tehát a 2020-as célokkal. A harmadik pont az pedig arra vonatkozik, hogy természetesen az adott kontextusban kell megnézni azt a közös rendeletet, amit Berkovic úr az imént említett, és a specific leader rendelkezéseknek a megerősítése is fontos, ami a vidékfejlesztési rendeletben található. És ezzel azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindenről szóltam, amik egy kicsit sajátosabbak, és kiegészítik mindazt, amit kollégám említett. Köszönöm szépen, és akkor most, ami Karone úrnak a véleményét illeti, szeretném kihasználni a lehetőséget a módosítók foglalkoznak majd olyan témákkal, amikről már beszéltünk, amikor a vidékfejlesztés tesztjétől beszéltünk. Tehát itt a regionális, az N plusz 2 téma egy olyan, amivel már foglalkoztunk, és ami majd a tanácsban kerül letárgyalásra a bizottsággal közösen és ismételni javasolni fog, teszünk egy javaslatot majd a plenárison, mert ahogy önök is tudják, a parlament nagyon közel áll a bizottsági javaslathoz, miközben komoly nehézségeink vannak a tanácssal. Jim. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Nagyon sok időt töltöttem a regionális bizottságban a parlamentben lehet, hogy kár, hogy nem szóltam már korábban, de a líder az egyik nagy sikere volt a, a, az egész munkáknak, független attól, hogy Európa melyik részéről van szó, és a vidéki közösségeken ezzel tudtak felzárkozni, úgyhogy ezt mindenképpen támogatom. Gyenge pontok persze minden európai irányelvben vannak, és mindig nagyon nagyfokú bürokrácia és adminisztráció társul ezekhez. Ezért fontos, hogy a döntések nem a megfelelő szinten kerülnek megfogalmazásra. Ezért nagyon sok alkalommal fontos az irányelveknek és a rendeleteknek az értelmezése, mert nagyon sokszor regionális vagy nemzeti szinten az értelmezés eltér az európai értelmezést, és különböző értelmezések vannak az egy-egy irányelvnek, amelyik ugye Brüsszelben megszületik. És szerintem itt van a legnagyobb hiba, ezzel mindenképpen foglalkozni kellene. Különösen, amikor olyan régiók és nemzetek vannak, amelyek teljesen kívülesnek a számvevőszék figyelmén. És ezért vannak óriási problémáink. Nagyon sok jó javaslat van, csak az emberek egyszerűen nem követik, mert attól tartanak, hogy félreértelmezik az irányelvet, lehet, hogy a bizottságnak kellene ezzel foglalkoznia, hogy a rugalmasságról mindig beszélünk. A rugalmasság nagyon csodálatos, de hogyha nem megfelelően működtetjük, akkor a tagállamokban, a régiókban nem fog működni. Tehát ezt a terepen is működtetni kell, mert általában mindig lentről felfelé történik, és nem föntről lefelé. Tehát én ezt a véleménytervezetet támogatom, jónak tartom, Javaslom, támogatni kell, és ahogy ön is említette, az N plusz 2 mindezen területeken már megnéztük, szeretnénk ellenőrzéseket, de kellő rugalmasság kell, hogy legyen benne, és azt is tudni kell, hogy mit értünk rugalmasság alatt. Köszönöm szépen, Jim, nagyon jó. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt ez a vita, és emlékeztetni szeretnék mindenkit a május 8-ára, ami a módosítások előterjesztésének határideje és június 18-án kerül elfogadásra, a regibizottsági elfogadás pedig július 9-ére van tervezve. Liz még szeretne valamit szólni, akkor megadom a szót. Köszönöm mindazokat, akik eddig hozzászóltak. Köszönöm a rész, észrevételeket. Nagyon fontos megnyilatkozások voltak ezek. Tehát ennek alapján egy nagyon határozott, stabil álláspontot tudunk kialakítani. Ez nagyon fontos a következő tervezési időszakra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Luis. Mindenkinek köszönöm a közönködés, és akkor most rátérhettünk a következő témára, a 12-es pontra, de néhány másodpercet várunk mert Lavia kollega azt mondta, hogy a Költségvetési Bizottságban van, ahol szavazáson vesz részt, tehát most akkor röviden felfüggesztjük az ülést, mert nem tudunk haladni a napirend további pontjaival, mert utána pedig a közös agrárpolitika felügyelete következik, és majd pedig Dacian Solos úrnak a látogatása. Miután van egy pár szabad percünk, szeretném még elmondani, hogy a strukturális párbeszédről lesz szó. Nem azért jön ide, hogy kizárólag a közös agrárpolitikáról beszéljünk, hanem alkalmunk lesz különböző egyéb kérdéseket is felvetni. Azonban a különböző biztosok, mint tudják, eljönnek látogatóba. Most Dacia úrnak, aztán lesz majd Dali úr, és a párbeszéd, a strukturális párbeszéd keretében történik. Ez szerepel a, az ütemtervben, és a bizottsági munkatervet is, és ehhez igazítjuk a saját parlamenti tevékenységünket, illetve a végrehajtó bizottsági tevékenységeket. Szulasz úrnak a 11.30-tól 12.30-ig lévő ülést ebédszünettel folytatjuk, majd délután 15 órakor lesz a műhely vitánk az uniós verseny kereteiről. Ezt a műhely munkát követően 16 óra 30-kor nagyon érdekes dolgokra kerül sor. Eszmecserét fogunk folytatni Michel Kretennel, aki jelentéstevője volt a széknek a KAP reformjával kapcsolatos javaslatról. Tehát a számvevőszék véleményét is veletjük meg. Mint tudjuk, az er, a számvevőszék különböző meg, pontokban fogalmazta meg a véleményét, sőt bizonyos kritikákat is megfogalmazott a bizottság irányába. Kreten úr 16.30-tól lesz velünk, hogy ezt a témát megvitassa. Végezetül pedig még két pont van a napi renden, illetve pontosabban csak egy. ez pedig az innovációs és kutatási keretprogram. Tehát ez a menü, úgyhogy most akkor néhány perc szünet, amíg megvárjuk, hogy Lavia kollega megérkezzen, aki kérte, hogy várjunk néhány percet, mielőtt belekezdenénk. A kap reformjával kapcsolatos fontos kérdéseknek. Tehát akkor most szünet. Benvenuto all'onorevole Lavia. Eh? Everybody was looking for Lavia. Kedves kollégák, nagy szeretettel, nagy szeretettel köszöntjük a kollégát. Possiamo riprendere i lavori. Akkor folytatjuk a munkát. Che facciamo accomodare i colleghi, vi ricordo, siamo kollégák most éppen helyet foglalnak. Időközben emlékeztetnék arra, hogy a 12. napirendi pont következik, és ez a napirendi pont, ez egy prezentáció lesz, és véleménycsere, és emlékeznek rá, hogy ez a reformcsomag egyik fő része a finanszírozás, irányítás és a nyomon követés a közös agrárpolitikában és e, e, itt olyan rendelkezések szerepelnek, amelyek a kereszt megfeleléssel, a cross e, compliance-szel kapcsolatosak, azután itt van a tanácsadó rendszer, és hát ez jelenleg a közvetlen kifejez, kifizetésekről szóló rendeletben kerül szabályozásra. Van még egy kis időnk, és kérdéseket is fel tudunk majd tenni. 11-20 körül érkezik meg majd Csolosz biztos úr, és hát most is köszönöm már a bizot, köszöntöm már a bizottság minden képviselőjét, Giovanni a szó. Köszönöm és elnézést kérek a késésért, de én a költségvetési jelentést is készítem, úgyhogy két bizottságban dolgozom, és eredetileg az eredeti menetrend szerint ez úgy nézett ki, hogy 11 óra 30-kor lesz a szavazás a másik bizottságban, de sajnos előbbre hozták, és így ütközött ez a két eh, pont az életemben. Az elmúlt eh, hónapokban egy nagyon intenzív eh, találkozó sorozatra került sor, sok kollégával találkoztam az összes érintettel a mezőgazdaságban és a mezőgazdaságon kívül. Tehát akit a közös agrárpolitika reformja valamilyen szinten érint, mind-mind részt vettek ebben a párbeszédben, és mindenki elmondhatta a gondolatait erről a horizontális rendeletről. Nos, nagyon sok javaslat is született, és a tagállamok képviselői is természetesen sok javaslattal éltek, ezek közül néhányat figyelembe is vettem, és ezt a prezentációmban is el fogom majd mondani. A lényeges kérdések az egyszerűsített kap architektúrája szempontjából, és a gazdák szempontjából ez tehát a, a lényeg, ugye ezeket kell megnéznünk. A bizottság, az Európai Parlament már elmondták a véleményüket, és azt mondták, hogy egyszerűsíteni kell a közös agrárpolitikát. Én magam azt gondolom, hogy ez továbbra is a prioritás kell, hogy legyen. Már vannak tapasztalataink a két jelentéssel, és ez egy nagyon komoly tapasztalati kincs a parlament most már együtt dönt, és hát természetesen a 27 tagállam számára is fontos ez a tapasztalat, ők demokratikus képviselettel rendelkeznek itt, a különböző politikai erők is megpróbálnak közös megoldást találni az Európai Unió mezőgazdasági politikájára. Azzal kezdem, hogy Szólok néhány szót az új pénzügyi keretről. Tudják, hogy a, az a pénzügyi időszak, amelynek a keretében ki akarjuk alakítani a közös agrárpolitikát, az erre vonatkozó költségvetést még nem erősítették meg, és a parlament álláspontja is megjelent már, tehát az ismert, de itt befagyasztásokra került sor, tehát a több éves pénzügyi tervben a mezőgazdaságra fordítható eszközök befagyasztásra kerülnek. Tudják, hogy ma reggel az általános tanács ülésezett, és az általános tanács éppen ezzel a kérdéssel foglalkozik, tehát a közös agrárpolitikával, illetve annak finanszírozásával és attól függően, hogy hogyan alakul majd a mai nap az általános tanácson, további információink lesznek, amelyeken azután elgondolkozhatunk, és az nyilván hatással lesz a közös agrárpolitikára. Az világos, hogy ha esetleg revízióra kerül sor, azzal kapcsolatban, amit a bizottság tervez az MFF-fel kapcsolatban, lehet, hogy még egyszer meg kell majd néznünk, hogy mi is kerüljön a kapról szóló jelentésbe. Most néhány technikai szempontot említenék. Először is a kifizető helyeket említem. Önök nyilván mindannyian tudják, hogy közösségi szinten ma 83 kifizető ügynökségünk van. Nagyon különböző a konstelláció az egyes tagállamok felépítése szerint. Néhány tagállamban ezek egyszerűen országos szintűek, aztán van, ahol regionális szinten vannak kifizetőhelyek, és sok tagállamban nagyon diverzifikált a helyzet és lehet, hogy ugyanazon a területi szinten a legkülönbözőbb helyeken történik meg a kifizetés az első pillérből, aztán máshol a második pillérből. Tehát egy kifizetőhely per tagállam vagy per régió az jó kompromisszum lehetne, és mindkét pillért egy kifizetőhelynek kellene kezelnie. De, mint mondottam, itt ennek a célja az is lenne, hogy költséget takarítsunk meg, tehát kevesebb költséggel kellene ezeknek dolgozniuk, de hát az egyes államok alkotmányos rendjét is figyelembe kell venni, és ezt megfelelően kell biztosítani az unió területén. Tehát nem 83, hát csak 71 ügynökség létezne, és a feladatuk az lenne, hogy az adott határidőn belül megtörténjenek a kifizetések a gazdák számára. A számvevőszék is állást foglalt ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos a sebesség, tehát hogy milyen gyorsan történik meg a kifizetés. És ez a folyamat 12-24 hónapig is eltart, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Ami az üzemi tanácsadási rendszert illeti, fontos, hogy jobban meghatározzuk az előfeltételeket a tanácsadás és a, a haszonélvezők vonatkozásában. Meg kell tehát határozni, hogy azok, akik ebben a rendszerben dolgoznak, ők csak egy területen biztosítják a, a tanácsadást, tehát egy tagállamban minden területet le kell fedni, és ami pedig a, a kedvezményezettek körét illeti, a kis gazdákat ki akarják zárni ebből a tanácsadási rendszerből, de azért meg kell hagyni a lehetőséget számukra, hogy ők is megfelelő tanácsadási rendszerben működhessenek, tehát a méretüknek megfelelő tanácsadókhoz fordulhassanak, és itt is határidőket kell meghatározni a vállalatcsoportok számára. Egyértelmű, hogy itt muszáj határokat húzni. Az egyetlen vállalat, amelyiknek lehetősége van kérvényeket benyújtani. Azon kívül még felhívom a figyelmet arra, és hát ez gyakorlatilag az egésznek a vezérelve, hogyha a versenyt és a költségvetési fegyelmet tartjuk szem előtt, és megkaptuk a bizottság piaci előrejelzését a költségek alakulására vonatkozóan, ugye az 59. cikk alapján közös piaci rendtartás, és hát most különösen tekintettel kell lenni a válságra, és a pénzügyi fegyelem a 25. cikk szerint kell, hogy megvalósuljon, és egészen egyértelmű kritériumokat kell érvényesíteni az értelmezésre. A rendeletek módosításával, illetve igazítás, kiigazításával kapcsolatban arról is szó esik, hogy vannak olyan rendelkezések, amelyeket vissza kell vonni, és a bizottság előterjesztette már a javaslatait, és a tagállamok, ahol regionalizált a program, lehetőséget kapnak arra, hogy rugalmasan kezeljék a kérdést tagállami szinten, és nem csak a vidékfejlesztési program keretében, de hát itt nem csak az egyenlő bánásmód erősítéséről van szó a tagállamok között, akiknek tehát egy tervük van országos szinten, hanem azt is lehet csinálni, mint a strukturális vagy a kohéziós alapok esetében és el akartam mondani még a 42. cikk második bekezdésével kapcsolatban, ezt gyakran megkérdőjelezték a reform során, illetve azzal kapcsolatban, és itt a kifizető helyek kapacitását is meg kell nézni, tehát nem kell, nem lenne szabad, hogy a, a gazdák túl sokat várakozzanak ahhoz, hogy hozzájussanak ezekhez a kifizetésekhez. Jelenleg az a helyzet, hogy kérményezi a gazda, azután megkezdődik a bürokrácia, és hát aztán egyszer előbb-utóbb a kifizetés. Na most mi ezt szeretnénk megváltoztatni. Tehát akkor, hogyha egy kifizető hely kifizetést tesz, akkor ha késedelembe kerül, akkor megfelelő kamatot is kell fizetnie a gazdának. Egy másik kérdés az az ellenőrzés és a szankciók kérdése. A szankció, hát attól tartanak a gazdák nyilvánvalóan, de ezek sok esetben aránytalanok, nem felelnek meg a gazdák lehetőségeinek, úgyhogy az arányosság elvét mindenképpen érvényesíteni kell, a, a bizottság, amikor gyakorolja az ellenőrzési jogkörét. Csökkenteni is kell az ellenőrzéseket, hogyha a rendszer maga megbízható a tagállamokban, és ez egyszerűen csökkenti a, a tehertételt. Tegnap Kapula Santos kollega szólt az ellenőrzésekről és a szankciókról és már egy picit előrevetítette azt, amit az elmúlt napokban sokszor megvitattunk. Ebben a rendeletben is persze változtatásokra, módosításokra van szükség nyilvánvalóan az esetleges szankciókat a zöldesítéssel kapcsolatosan úgy kell kialakítani, hogy ez ne haladja meg a zöld kifizetést ugyanis ez az alapprémiumra, az alapkifizetésre nem lehet hatással. Hogyha a zöldesítést rosszul alkalmazzák, akkor ez nem veszélyeztetheti az alapkifizetéseket. És egy vészjelző rendszer re is szükség van, ami kiválthatja a szankciókat. Ez nagyon riasztó, elrettentő lehet, és esetleg fölösleges adminisztratív költségeket vonhat maga után, Inkább azt kell elérni, hogy a gazdák maguk jobban ö, vegyék figyelembe a szabályokat. És egy optimális rendszerről akkor beszélhetünk, hogyha csökkennek az adminisztratív költségek az üzemekben, a vállalkozásokban, és hogyha a megfelelő éves, illetve több éves keresletnek meg tudunk felelni. Az első évben meg kellene nézni, hogy milyen módosítások kerülnek bevezetésre. És minden évben biztosítani kell, hogy a gazdák tisztában legyenek a változásokkal. Ezer az adott rendeletben szerint nagyon fontos, sok egyéb témát is kezelni, amelyekről mi is beszéltünk itt a mezőgazdasági bizottságban. Háromoldalú párbeszédeket is tartottunk, trilógusokat, ezeknek még nincs is vége, tehát még a tanács, a parlament és a bizottság között meg kell találni az egyességet, illetve a megállapodást, és egészen biztos, hogy erre vissza kell térni ennek keretében és Hát csak néhány kérdést említettem meg, amelyeket meg akartam fogalmazni írásban, és szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy bármikor készen vagyok arra, hogy meghallgassam önöket. Kápola kollega is megtette ezt. Mi tényleg a kompromisszumokat keressük, és kompromisszumokat szeretnénk találni, mert ez mindig a jele annak, hogy a módosított kappal az átláthatóságot növeljük, a hasznát próbáljuk növelni ennek a politikának. Mint mondtam, mindenkinek rendelkezésére állok, akinek ösztönző gondolata van, és ezek segítségével biztos javítani tudjuk ezt a prezentációt. Bizonyos határidőket azonban figyelembe kell venni, amit az elnök úr elmondott, és ha ez meg lesz, akkor elő fogok állni a jelentéssel. Nagyon szépen köszönöm eh, Giovanni, és akkor kezdjük is a eh, vitát. Egy nagyon részletes prezentációt eh, hallottunk, úgyhogy gondolom, hogy nagyon sok mindenhez hozzá is fognak szólni. Smith kollega. Nos, gratulálni tudok a raportőrnek ehhez a nagyon jó bevezetőhöz egy kérdésre összpontosítanék, ami kulcsfontosságú, ez a kereszt megfelelés, a cross compliance, illetve ennek az arányossága. A kérdésem a 99. cikkben nagyon világos a definíció arra vonatkozóan, hogy mi az, ami arányos, és az egyesben pedig a büntetésről, a szankcióról esik szó sok esetben a kifizetés megtagadásáról, a kettesben pedig, hogyha nincs, nem, nincs meg a kereszt megfelelés, akkor 5 aztán ha ez ismétlődik, akkor 15 túl gyorsan beszélek, hát ez bizony így van. Na most tehát a kulcs szó számomra, hogy a júliusban igazolt esetekben a tagállamok és a többi hatások azt mondták, hogy nem lehet csökkenteni ezt akkor, hogyha megvan a megfelelő kivétel és magyarázat a keresztmegfelelés elmulasztásának. Tehát én itt egy racionális megközelítést javasolnék a büntetések kiszabásakor, de hogyha a jelenlegi rezsim szerint dolgozunk, akkor a rugalmasság érvényesül az arányosság esetében, és 3 százalék körül van a büntetés. És én ezt attól tartok, hogy ha tovább lépünk, akkor ez az arányossági rendszer, ez megszűnik, aláássa az új megoldás, és emiatt aggódnak a gazdák, nem azért, mert új cross-compliance, új kereszt megfelelés jelenik meg, mint például a, a greening, hanem a jogszabály alkotónak nagyon komoly rugalmassággal kell kialakítani a jogszabályokat, és akkor, hogyha a tagállami hatóságok ö, ö, alkalmazzák ezt, biztosítani kell, hogy ezt ne lehessen aláásni valamilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktussal a bizottság részéről, hanem maradjon úgy, ahogy van, mert ez jó, és én attól tartok, hogyha nem végrehajtási jogi aktus lesz, hanem delegált, akkor az nagyon sokat változtathat a jogszabály minőségén, és kérem, hogy ezt a raportőr vegye figyelembe. Köszönöm szépen, Smith kollega, és most Buvé alelnök úré a szó. Köszönöm szépen, egy észrevételt szeretnék tenni a, azzal a jelentéstervezettel, amit Lavia úr terjesztett elő, és különösen a költségvetési prezentációjával, amit ön készített. Néhány héttel ezelőtt már egy korábbi bizottságülésen megemlítettem, hogy én veszélyesnek tartom azt, hogy költségvetési megközelítést alkalmazunk, és a költségvetés alapján határozzuk el, hogy milyen agrárpolitikát fogunk majd alkalmazni. És most ezt látom megerősítve, hogy a költségvetés dönti majd el, hogy mik a prioritások. Szerintem ez rendkívül veszélyes megközelítés. Előbb kellene meghatározni a prioritásokat, megtakarításokat, és utána ehhez hozzárendelni a költségvetést. Tehát itt egy kizárólag pénzügyi megközelítése van a kapnak, és teljesen szem elől tévesztjük a célokat. Erre nagyon oda kellene figyelni a költségvetési kollégákkal együtt, hogy ne ezt a logikát kövessük, mert ez csökkenteni fogja a reform elemeit, hatását, és mindazon elemeket, amik újak lehetnének, azokat gyakorlatilag semmisé teszi. Erre szerettem volna emlékeztetni először. A második dolog, nem igazán értettem a tájékoztatóját, munkájába, hogy a mezőgazdászoknak nyújtandó tanácsadás, ez hogy mondjuk a ez egészen kis gazdálkodóknál lenne egy minimális egy tanács, aztán utána egy nagyobb valami plafonnal, ez hát én nagyon zavarosnak tartottam. Jó lenne, hogyha ezt pontosan el tudnám magyarázni, hogy mit is akart ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm szépen, José. És hogyha senki más, akkor Kapula Santos kollega következik. Verhältnismäßigkeit. Az arányosságra szerettem volna utalni. Azt gondolom, hogy nem lehet az adminisztratív terheket a gazdákra átruházni. Hát mindig az a végeredmény, hogy a gazdák adminisztrációs tevékenysége növekedik, minden rájuk hárul, tehát arra kell ügyelni, hogy nehogy a legalsóbb szintre tegyék ezt folyton tovább, ugyanúgy, mint az élelmiszerárak esetében megfigyelhető, hogy mindig a legalsó szint viseli a legtöbb terhet, tehát a gazda már nem tudja tovább görgetni ezeket a terheket. Úgyhogy arra is ügyelni kell véleményem szerint még, hogy az arányosságnál vegyük figyelembe azt, hogy vannak technikai kényszerek, amelyek hibákat eredményezhetnek. Banális dolgok, például az internet csatlakozás nem mindenütt garantált, és az már egy hiba forrás lehet és hogyha a hiba forrást a gazda hibájának tekintjük, és ezért nem tart be valamilyen határidőt, akkor a rugalmasságra ugyancsak szükség van, mert meg kell állapítani, hogy ez nem a gazdának a hibája. Ha ez nem sikerül, akkor gondok lesznek, mert sok esetben egyszerűen nem is volt lehetőségük bizonyos feladatokat teljesíteni, vagy vannak olyan területek, ahol a posta nem alternatíva, mert csak hetente kétszer megy ki a posta, és akkor nehéz a kommunikáció a kifizető helyen. Tehát az infrastruktúra kiépítése a vidéki területeken mm, nagyon fontos szerepet játszik, és ez sok mindennek ellene hathat, ha nem megfelelő. Erre figyelemmel kell lenni a határidő kiszabásánál. És a munkahelyi biztonságot is látni kell. Tehát például a szarvasmarha tenyésztésnél, vagy vágóhidaknál meg kell nézni, hogy megfelelően történjen minden, hogy így módon nehogy aránytalan legyen, hogy milyen az, élet, az életveszély és a közigazgatási biztonság hogyan viszonyulnak egymáshoz, tehát az esetleges kockázatok, illetve a közigazgatási, illetve adminisztratív költségek. Úgyhogy világossá kell tenni, hogy ez nem a gazda felelőssége. Ezt is az elvek között kell világossá tenni, hogy akkor, amikor ezt lebontjuk, akkor nehogy az lenne a végeredmény, hogy az országos vagy a regionális adminisztráció ezt ilyen szűken értelmezi. Egyre több környezetvédelmi intézkedést akarunk megvalósítani, zöld sávokat, és hogyha ezt másképp értelmezik az egyes központok, akkor lehet, hogyha például azt valósítják meg adott esetben, hogy rá se lehet lépni ezekre a folyosókra, akkor az nyilvánvalóan más eredménnyel és más hatással jár. Tehát az arányosságot biztosítani kell, nehogy valami a gazdákat terhelje, annak ellenére, hogy ők nem tehetnek róla, itt megfelelő toleranciára van szükség. Köszönöm. Grazie Britta, Luis Capola Santos, poi vicepresidente Köszönöm szépen, Capola Santos úr, majd pedig Szikierszki kollega. Köszönöm szépen, először is gratulálni szeretnék Lavia úrnak a munkájához és ahhoz a, a módon, ahogy biztosította a koordinációt a különböző jelentéstevőkkel, és összefogta ezt a tevékenységet, és ahogy össze fésülte a különböző jelentéseket és harmonizálta. Tehát gratulálok ehhez még egyszer. És különösen, amit említett ezzel a, a közvetlen kifizetések és a zöldítés kérdéssel kapcsolatban, egy megfelelő szankcionálási rendszerre is szükség van. Ez szükséges ahhoz, hogy az egész dolog egy egységet képezzen, és a rendelet mindenképpen megfelelő legyen a kifizetés, a közvetlen kifizetés kezelése is, és a zöld kifizetések is benne legyenek ebbe a keretbe, és oda is a megfelelő szankciók is társuljanak. Nagyon jó példa erre az, ami ahol egy nagyon hatá, koordinációra van szükség. Tudjuk, hogy Lavia úr ezzel foglalkozik, és éppen azért, mert ő foglalkozik ezzel, ezt meg is tudjuk valósítani. De ami a kis gazdálkodók gazdálkodókat illeti, nem szabad őket kizárni a rendszerből. Nagyon gyaksa, gyakran a kisgazdálkodók nem is értik, hogy hogyan működik az egész rendszer, és emiatt szankcionálják őket. Nagyon nehéz az ő helyzetük, mert nem tudják előnyét élvezni egy olyan hasz rendszernek, ami másképpen működik. Szikierszki kollega következik. Ja zwracałem się do pana posła sprawozdawcy z pytaniem odnośnie... Köszönöm szépen. Itt ami a az ügynökségek számát illeti, ez, ez számomra nem megfelelő. Jobb lenne, hogyha egyetlen egy ügynökség lenne. Ez mit jelent? Én, ha egyetlen ügynökség van, ahogy én értelmezem legalábbis, ez azt jelenti, hogy egy adott piaci tevékenységet ezen keresztül történik, vagy a vidékfejlesztés, hogyha több ügynökség van, és hogyha regionális jellegűek ezek az ügynökségek, akkor központi szinten egy koordinációs egységre is szükség van. Azért, hogy a párbeszéd megfelelően tudjon folyni a bizottság és egy tagállam között is, hogy mindez koordináltan történjen. Vannak tagállamok, amelyek úgy értelmezték ezt, hogy ez a az ügynökségek összeolvasztása irányába hat, ami mindenképpen problématikus lenne. Mert ez nem ugyanaz, mint hogyha egy ügynökség van, akkor a költségek azonnal sokkal alacsonyabbak. Másik kérdés. Azt is mondja, hogy az ö, a tanácsad fog az általános tanács fog beszélni, a, vagy tárgyalni a költségvetésről, és az ő véleményük rendkívül fontos lesz ebben a témában. De ez azt jelenti akkor, hogy most valamit el is döntenek az általános tanácsülésen, vagy pedig csak egy véleménycserét fognak folytani? Mert ahogy én értettem önt, tulajdonképpen ma azt várjuk, hogy egy nagyon jelentős álláspontot fogadjanak, és hogy nagyon fontos dolgokat mondjanak ki. Köszönöm. Köszönöm, Szikerszki kollega. Igen, én is az általános tanácsról szerettem volna szólni, ami elhangzott, ez rendkívül fontos, szerintem veszélyes az, ami a tanácsban történik. Ha nem tudok számokról beszélni, ennek a tanácsnak nincsen semmiféle technikai kompetenciája, és ahelyett, hogy egy olyan szöveget készítenének elő, amit június végén az állam és kormányfők elé lehetne terjeszteni, olyan szöveg fog születni, ami a jövőbeni kapnak a kereteit lehatárolja. Nem ha fogadhatjuk el ezt a diktátumot, ezt világosan ki kell mondanunk véleményem szerint, és a bizottság, a mezőgazdasági szakbizottság elnökének szólnia kell a parlament elnökének erről a problémáról. Ez az európai intézmények működését kérdőjelezi meg. Azt, hogy ezeknek a személyeknek össze kell ülniük és tárgyalnak, az egy dolog, de nekem ez nagyon veszélyes lesz, hogyha jól tudom, a technikai kérdésekkel foglalkozó minisztereket is megkerülték, ez, és a tanácskozásokból kizárták. Ez az első felvetésem. A második az ellenőrzésekkel és a szankciókkal kapcsolatos. 20 éve nagyon sok olyan eset van, amikor vagy minden, vagy semmi alapon történnek a dolgok e, és a kapot elutasítják a főbb kedvezményezettek, akik maguk a mezőgazdászok. Tehát szerintem, és ezt már tegnap is elmondtam egy más jelentése kapcsán, hogy a mezőgazdásokat, mezőgazdászokat felelős embereknek kell tekinteni, és olyan szankciórendszert találjunk, amik arányosak. A mezőgazdászok élő anyaggal dolgoznak, folyamatosan változik a környezetük, és politikusként ebben nekünk is szerepünk van, időnként mozgatjuk a dolgokat, máskor bizonyos mozgásokat nem tudunk leállítani, mert akaratunktól függetlenek, és a végén a ö, barasság fizeti meg ennek a diszfunkciónak az árát. Végezetül pedig a tagállami harmonizációval kapcsolatban úgy gondolom, hogy a keretbefoglalás és a korlátozások tekintetében nagyon oda kell figyelni, hogy a tagállamoknak legyen mozgásterük a fizikai, adminisztratív egyéb feltételeiknek megfelelően, de nem szabad, hogy az értelmezés azt eredményezze, hogy teljesen ellentétes értelmezést alkalmaz itt elsősorban a kondicionalitásra gondolok. Köszönöm szépen, Michel, felhasználom a hozzászólásodat hogy elmondjam a kollégáknak, hogy ami a parlamentnek a jogkörét eh, illeti, tegnap eh, Lavi és John and Lyon is eh, tudja ezt, tehát Martin Schulz Lamassor kollégával együtt aggódtak, hogy a Dán elnökség szándékait illetően, a nevezetesen, hogy a tárgyalási dokumentumokba belevegyenek specifikus kappal kapcsolatos hozzászólásokat is, csak úgy, mint a regionális politikai területen és egy reagálási stratégiát dolgoztak ki, határozott fellépést, hogy ne csorbítsák a jogkörünket. Már májusban a plenáris ülésen is ez a kérdés terítékre kerül, hogy világos álláspontunk van, és a Súre Bizottságban, illetve a Gariga jelentése kapcsolatban is szavazáskor próbáljuk majd megvédeni a jogkörünket azért, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, ami aztán vagy el, kénytelenek lennénk elfogadni, vagy az egészről le kell mondanunk. És a mezőgazdasági tanácsnak is problémája van, hogyha azt nézzük az általános ügyek tanácsával, mert nem csak a, a mi a parlamenti jogkörünket szabdalják, hanem a mezőgazdasági tanácsét is. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm Giovanni Laviának is azt, amit előadott. Kiválónak tartom, kiváló kiértékelésnek, és természetesen úgy vélem, hogy támogathatjuk. Giovanni, itt a kifizetések esetében esetleg a figyelembe vetjük az államok formáit is. Németország eh, szövetségi állam, nem centralizált. 16 szövetségi tartomány van Németországban, és hogyha azt látom, hogy Bajorország nagyobb, mint 19 egyéb tagállam, akkor igazából Bajorországnál is lehet egy kifizetőhely. Nagyon nehéz eh, lenne például Németországban egy kifizetőhelyet létrehozni. Figyelembe kell venni a kifi- az ország szerkezetét is. Már tegnap is beszéltünk arról, hogy a szankciók a screening után foganatosítsák, és ne itt az alapprémium után. Hiszen ez arra van, hogy az agrár termelésben különféle pozíciókat egyenlítsünk ki. Giovanni teljes mértékben egyet értek itt az adminisztrációs leterheléssel. Nem lehet, hogy az agrárreform után több legyen az adminisztrációs teher, mint korábban. Tehát szerintem ezzel mindenki egyetért. És ami pedig az arányosságot illeti, itt mindenképpen szükséges néhány korrektúra. Tavaly is sikerült már dolgokat megváltoztatni, azonban mindig feltűnik, hogy nem látható az, hogy különbséget tesznek a nyilvánvaló hiba és a nyilvánvaló csalás között. A hibát azt ja, ki kell javítani. Lehet egy testület is, amelyik itt például eldöntheti, hogy most miről van szó. Tehát elképzelhető, hogy tehát mindenképpen meg kell nézni, hogy milyen korrekciós lehetőségek vannak. És ahol csalás van, ott pedig kemény szankciókat kell foganatosítani. itt egy jogi bűnt is meg kell szüntetnünk, hiszen kettős módon büntetik a mezőgazdaságot. Máshonnan sehonnan nem ismerem, hogy ilyen kettős büntetés van. A német jog legalábbis nem ismeri ezt. Viszont kettős büntetés van a mezőgazdaságban, hiszen itt a szakjog és a kereszt megfelelés esetén is büntetés lehet. Tehát tehát mondjuk, hogyha valaki egy családdal elmegy autózni, túl gyorsan megy, megbüntetik. Akkor a közlekedési jog alapján büntetik meg. Sohat nem, soha nem hallottam olyat, hogy például visszavonták volna tőle a családi pótlékot, mert gyorsan ment és veszélyeztette a gyerekét. Tehát itt egy jogi bűnről van szó. Elő kell írnunk, hogy amikor hibák vannak, akkor az arra vonatkozó szakjog alapján kell kiszabni a szankciót. Egy másik dolog például a rugalmaság amelyről szóltál. Tavaly előfordult, május 15-éig le kell adni a termelési tervet. Június 2-án pedig eh, volt egy óriási jégeső. És eh, ahol gabona volt, ott nem volt gabona. Elverte a jég. És utána pedig mást kellett termelni. És az egyetlen lehetséges növény a kukorica volt. Viszont ez egy óriási probléma volt, hiszen más, más termeltek, mint ami a tervben volt. Az ilyen eseteket mindenképpen le kell szabályozni. És az nem lehet, hogyha én valamit leadok a termelési tervben, és valamilyen katasztrófa bekövetkezik, akkor nem termelhetek mást. Elizabeth Jegle szólt erről, és itt minden bekezdésben azt látjuk, hogy pontosan tartani kell magukat a gazdáknak a szabályokhoz. Nem tudom, hogy a bizottság itt milyen konkrét alkalmazási határozatokat akar hozni, mi politikailag nem vállalhatjuk ezt a gazdák előtt, hogyha nem tudjuk pontosan, hogy mit akar a bizottság. Jó, köszönöm szépen, Albert. Akkor folytatjuk. Éghaut képviselővel. Éghaut kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Lavia úr, a jelentést. Úgy gondolom, hogy itt a fő vita a kereszt megfelelésről fog szólni, és egy kicsit zavarban vagyok, amikor meghallom, hogy Deszúr egy sofőrrel hasonlítja össze a gazdákat. Tehát mi kormányként nem adunk pénzt a sofőrnek. Tehát ez az összehasonlítás egy kicsit sántít. Mi a gazdáknak adunk pénzt, és nem büntetjük őket, hanem azt mondjuk, hogy ezt a pénzt ők nem kapják meg, hogyha nem alkalmazzák a szabályokat. Ez teljesen más, mint az, hogyha egy sofőr, aki nem kap az államtól pénzt, gyorsan megy és büntetést kap. Tehát igazából a gazdák a gyermekeik életét sem veszélyeztetik. Itt a kereszt megfelelés a fő probléma. Itt közpénzeket fizelünk ki, és a közpénzekért valamit teljesíteni is kell. Hát ez nem arról szól, hogy ingyen pénzt adunk a gazdáknak. A fő aggodalom az, hogy a zöldítésről beszélünk, a mezőgazdaság kizöldítéséről, azonban fennáll annak a veszélye, hogy a végén kevésbé lesz zöld a mezőgazdaság. Hiszen azt látjuk, hogy itt a jó mezőgazdasági dolgokat kivették, tehát például a szarvasmarha tenyésztést, hogy zöldítés következzen be. Ott, ahol például kedvező a szarvasmarha tenyésztés feltétele. Tehát így igazából a dolog kevésbé lesz zöld, hiszen a szarvaszmarhákkal jobban el lehetett volna érni ezt. És hogyha most felosztjuk a kifizetéseket, tehát 70% közvetlen kifizetés és 30% zöldítési kifizetés, az szerintem nem jó. A zöldítést meg kell tenni, és hogyha a gazda nem teszi meg, akkor büntetés lesz. És a büntetés az nagyobb, mint ez a 30 Különben a gazdák egyszerűen nem fognak zöldíteni. De még mindig megkapják a 70%-ot. És így az eredmény kevesebb zöldítés lesz. Úgy gondolom, hogy a javaslatok célja az, hogy több zöldítés legyen. Tehát rossz irányba indultunk el. Tehát néhányan azt mondják, hogy a zöldítésre szánt összegeket nem költötték el. Tehát ez azt jelenti, hogy néhány gazda megtagadta a zöldítést. Ha ez van, akkor áttérünk a másik pillére. Ez is rossz. Hiszen igazából itt lemondunk a zöldítésről. Tehát a gazdák azt csinálnak, amit akarnak, a 70%-ot megkapják. Utána pedig ott van az a 30 százalék, és ezt mi így nem akarjuk. Tehát a saját szempontomból a keresztmegfelelés az úgy van, hogy nem azt akarjuk, hogy alap kifizetés van plusz zöldítési kifizetés, és ha nincs zöldítés, akkor szakció van. Igen, nőnek az administratív terhek, de ismerjük a rendszert, a keresztmegfelelést a tagállamok már figyelembe veszik, nagyon sok zöldítési javaslat van. Tehát most ne túlozzuk el a administratív terheket, hiszen eh, tagállami szinten már eh, alkalmazásra kerülnek ezek nagy országokban, nagy tartományokban. Igen, Bajorország Hollandiánál is nagyobb. Köszönöm, tisztelt Éghaut kolléga természetesen eh, mindjárt átadom Mária McGuinnessnek a szót, de szeretném elmondani, hogy eh, ezen a dolgon eh, el kell gondolkoznunk. A zöldítés nagyon fontos téma, és Kapula Santos úr is szólt tegnap erről. Meg kell néznünk, hogy az alaptámogatás és a zöldítési támogatás közötti összefüggést hogyan lehetne valahogy logikusabbá tenni. De most ne beszéljünk csak a zöldítésről, vagy igazából akkor csak arról beszéljünk száz százalékig. Hiszen ez egy lehetőség. De mindenképpen eh, érdekes témáról van szó, azonban Mária McGuinness kapja meg az utolsó szót, és utolna ismét a bizottság képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megválaszolni, amit mondott, hiszen a tanácsban is szó volt erről. Nagyon óvatosnak kell lennünk, és nagyon józannak, hogy melyik a legjobb rendszer, amely megengedi, hogy biztonságos élelmiszert termeljünk a jelen kihívások közepette is. El kell ismernünk, hogy a bizottság jelenlegi javaslatával is sokkal mélyebb keresztmegfelelést kapunk, hiszen megvan a peszticid rendelet, meg kell hallgatnunk a kompetens szerveket, hiszen nekik kell részleteiben is alkalmazniuk a jogszabályokat. Megvannak az alkalmazási szabályok, és megvannak a felhatalmazáson alapuló aktusok. És ők, ők érzik, hogy mennyire bonyolult a rendszer. Tehát információt kell szereznünk a gazdaságok szintjéről is, és az alkalmazó hatóságok szintjéről is. Egy kérdésem lenne. Itt van a tanácsadó szolgálat, és igazából mely tagállamokban van ilyen, hogyan működik, ez önkéntes mechanizmus, mennyi forrással rendelkezik, milyen témákkal foglalkozik, forrásokat kap a kutatásfejlesztési forrásokból is, vagy teljes mértékben a magánszektor finanszírozza. Elképzelhető, hogy a bizottság itt több információt tud nekünk erről nyújtani. Úgy gondolom, hogy minnyáján elfogadjuk, hogy itt a kapban sok okból kifolyólag vannak közpénzek. Tehát itt vannak a környezeti kihívások, de jövedelem támogatás is szó van nagyon érzékenynek kell lennünk, hiszen nagyon sok ok szól amellett, hogy legyen közös agrárpolitika. Köszönöm. Grazie, Mária. Köszönöm, Mária. Most akkor átadom a szót a bizottság képviselőjének, mielőtt megkérnem Johnny Laviát, hogy válaszoljon, hiszen nagyon sok kérdést kapott. Tehát akkor az Agri főigazgatóság jelen van? Jelen. Akkor átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Úgy gondolom, hogy a hozzászólások sokszínűsége és a különböző pontok, amiket felvetettek, nyilvánvalóvá teszik és hangsúlyozzák, hogy valóban különböző kérdésekről van szó, és komplex ez az egész rendelet, és különböző közigazgatási ellenőrzési kérdésekről van szó, ugyanakkor lefedik ezek a kondicionalitás kérdéseit és a mezőgazdasági tanácsadási rendszert is. A hozzászólások azt is hangsúlyozták, hogy különböző célok vannak az elérendő célok között. Az egyik a jó gazdálkodás, ami az egyik fő oka annak, hogy fenntartottuk Eh, egy bizonyos stabilitást az igazgatási struktúrákban, amelyeket amennyiben eh, beváltak, eh, meg szeretnénk tartani, bizonyos területen javítani kell a meglévő helyzetet, megpróbáltuk itt is levonni a konzekvenciákat a szerzett tapasztalatokból és a már működő rendszerek esetében. A az Európai Parlament észrevételeit is, valamint a számövőszék észrevételeit is igyekeztünk figyelembe venni. Azt is figyelembe kívánjuk venni, hogy egy zöldebb mezőgazdaságra van szükség a jelenlegi politikai kihívásoknak megfelelően, és a kondicionalitásról folyó vitát és a zöldítés körüli vitát is figyelembe vettük, valamint, hogy egyszerűsítésre is szükség van az a javaslat, amit a bizottság előterjesztett, arra törekszik, hogy ezeket a különböző elemeket egyensúlyba hozza. Ezek közül néhányat szeretnék áttekinteni, és utána majd kollégáimnak átadom a szót, amikor akik jobban értenek egy-egy konkrét témához, például az ekokondicionalitás kérdéséhez, illetve a mezőgazdasági tanács és esetleg a pénzügyi igazgatás kérdéseihez ami az egyszerűsítés igényét és szükségességét illeti, ezeket megtaláljuk a bizottság javaslatában a tekintetben, hogy kevesebb legyen a kifizető ügynökségek száma, és elég megelégedettséggel tapasztaljuk, hogy az önök jelentéstevője támogatja ezt az álláspontunkat, aki azt javasolja, hogy egy országos vagy regionális kifizető egység legyen. Nem kívántunk ennél messzebb menni mi magunk sem, azért, hogy figyelembe vegyük a tagállamoknak az alkotmányos rendjét. De meggyőződésünk, hogy ezzel a megközelítéssel tükrözni tudjuk egyrészt azt a szándékot, hogy egyszerűsíteni szeretnénk a két pilléres irányítási rendszert, ez megjelenik abban is, hogy a költségek is csökkenek ne a tagállamokban, illetve a bizottság szintjén is egyszerűsödik, könnyebbé válik az igazgatás. Az egyszerűsítési kérdéseket még tovább lehetne fejtegetni, megtaláljuk a kondicionalitás területén is ezt, igyekeztünk racionalizálni a különböző elemeket, megpróbáltuk a horizontális gazdálkodási szabályokat is ehhez igazítani. Úgy gondolom, hogy vannak itt olyan elemek, amelyek mindenképpen üdvözlendők, és üdvözöljük a már felvázolt irányt, amit jelentéstevőjük vázolt fel. Ami az administratív terhek és ellenőrzések csökkentését illeti, már benne van a javaslatban annak a lehetősége, hogy ezek a, az ellenőrzések könnyebbek legyenek, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek. Természetesen ennek nem lehet egy kitöltetlen csekket adni, mert a jó gazdálkodás alapelveit is be kell tartani. Ami az arányosság kérdését illeti a szankciók esetében, ez szerepel a rendelet tervezetben, és természetesen ennek részleteit a majd a feltételek között is kidolgozzuk ennek a szellemnek megfelelően. Azt hiszem, hogy ezek azok az általános aspektusok, amiket meg kellett említeni. Nem tudom, hogy esetleg vannak-e pontosítási kérdéseik valamely elemre vonatkozóan, akkor kollégáimnak átadnám a szót ezekkel kapcsolatban. De kérem, döntsék el, hogy milyen szintű részletességet szeretnének. Köszönöm. Most akkor megkérdezem La Via képviselőt, az előadót, hogy szeretne-e hozzáfűzni ehhez valamit. Szükségesnek tartja, hogy valamit tisztázzon, ha nem, akkor válaszoljon a kérdésekre. Igen, nagyon sok részlet merült fel, például itt a tanácsadó szervezetről pontosítom a kérdéseket is majd később, amennyiben igény van. Most a bizottságok ismét szól. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Több kérdés is felvetődött, hogy megfelelően értjük-e a mezőgazdasági tanács kérdését. Ez már 2007 óta létezik a tagállamokban, és mi azt javasoljuk, hogy nem csak, hogy ezt a 2013-as kapban is meglegyen, hanem meg is szeretnénk erősíteni az alkalmazási területét. Egy kicsit érdemes talán pont itt pontosítani, hogy hogyan működik közösségi szinten a mezőgazdasági tanácsadás. Először is hangsúlyozni kell, hogy ez a tanácsadási rendszer, ez kötelező a tagállamok számára. Azaz a tagállamoknak mindenképpen ki kell alakítaniuk egy olyan rendszert, amit minden mezőgazdásznak felajánlanak, ez az alapelv. A tagállamoknak ennek megfelelően ki kell jelölniük a tanácsadó szerveket, ezek lehetnek államiak vagy magánszervek, ezt nem szabályozza be a közösségi jog, és ezek a tanácsadó szervek, amelyek lehetnek akár nagy, több, több számban is egy térségben vagy egy tagállamban, valamennyi elemet le kell, hogy fedjék, ami szerepel a mezőgazdasági tanácsadásban. Ez jelenleg azon szabványokra és előírásokra vonatkozik, ami a kondicionalitásban található meg. Tehát a kondicionalitás és a mezőgazdasági tanácsadás egymást kiegészítően működik. A 2013-as utáni kapra azt javasoljuk, hogy ez kerüljön kibővítésre, és a kondicionalitáson túl ez vonatkozzon kötelező tanácsadás támogatási rendszer legyen, amit fel kell, hogy ajánljanak a tagállamok a mezőgazdászoknak a kondicionalitásra, de az zöldítésre és a közvetlen kifizetésekre is kell, hogy vonatkozzon, tehát hogy milyen kritériumok vonatkoznak a zöldítésre, az alapkifizetésekre, továbbá a földállomány karbantartására, a kis gazdaságok gazdasági fejlesztésére is vonatkozik ez, és végezetül kiterjesztünk egy intézkedési sort, amelyek alapvetően vidékfejlesztési intézkedések bizonyos témákban, amelyek prioritást élveznek az uniós jogban, a klímaváltozás, a biodiverzitás, a víz és egyebek. És ezzel a list listában, ami az egyes mellékletében van a horizontális rendeletnek, ott van a vízkeret rendelet és a szerkeret rendelet is. Tehát ez vonatkozik arra, hogy a tagállamoknak hogyan kell a rendszert megvalósítaniuk. A második elv, hogy ez egy önkéntes rendszer a mezőgazdás számára, tehát a gazdálkodónak nem kötelessége, hogy tanácsot kérjen, de kaphat ilyen tanácsot, és a tagállamnak ezt nyújtania kell. Ez egy nagyon fontos alapelv tehát az önkéntesség elve a gazdálkodók számára ez egy alapelv, amit mindenképpen fenn kívánunk tartani. A gazdálkodó tehát kérhet tanácsot egy vagy több intézkedésre vonatkozóan is, ami beletartozik a mezőgazdasági tanácsadás kereteibe. És végezetül pedig a finanszírozás az utolsó aspektus. A tanácsadási rendszert lehet a vidékfejlesztésből, a kettes pillérből finanszírozni, vagy pedig a kialakítási szakaszban, akkor a rendszer finanszírozható az adminisztratív költségekből, vagy pedig a mezőgazdász befizetésével olyan esetekben, amikor a tanácsadásért fizetni kell. Ez önkéntes, tehát a tagállamnak kell ezt a vidékfejlesztési tervébe előirányozni, hogy a gazdálkodóknak akar-e ilyen fizetőszolgáltatásokat biztosítani. És végezetül a jó gazdálkodási szabályok, amik vonatkoznak az egész kapra, és különösen a vidékfejlesztésre, ezek alkalmazandóak a tanácsadásra is. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, köszönjük az Agri főigazgatóságnak a hozzájárását, és akkor Giovanni Lavia következik. Biztos úr is itt van, engedjék meg, hogy üdvözöljem, és akkor még a következtetések. Köszönöm szépen, elnök úr! A vita keretében és itt szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégának a javaslatokért és a konstruktív hozzáálláshoz. Nekem úgy tűnik, hogy itt egy egész sor olyan hozzászólás volt, amelynek a középpontjában a költségvetés áll, és mindenek előtt Bové kollégánk eh, hangsúlyozta, hogy eh, nem lehet a mezőgazdaság, közös mezőgazdaság politikát a költségvetési lehetőségekből kiindulva alakítani, hanem a két elemet összhangba kell hozni egymással. Nyilvánvaló, hogy a jelentés a az összegek értelmében különböző értékeléseket fog tartalmazni. Ezért fontos, hogy ismerjük a pénzügyi kereteket, amivel rendelkezni fog a közös mezőgazdasági, politi- mezőgazdasági politika. És itt szeretném megjegyezni, hogy ez fontos a tárgyalások során is, tehát az általános tanácsülésen folynak a tárgyalások, és vannak olyan részletkérdések, amik nem szabad könnyedén venni mert az általános tanácsnak vannak bizonyos olyan témái, amik a kapnak politikai kérdései, és hogyha ezeket nem megfelelően kezeljük, ez egy hiba lenne. Tehát, hogyha az együttes döntés alól kivonjuk ezt a specifikus témát, és ez egy olyan aspektus, amin a tanácsnak és a parlamentnek közösen kell határozni a Lisszaboni szerződés értelmében. Ami eldöntésre kerül, az benne lesz a negotiating boxban, ez majd júniusban kerül jóváhagyásra, a tanács fogja jóváhagyni, és e, ez ezáltal kikerül a mi kompetenciákból, és nem lesz ugyanolyan lehetőségünk, hogy megfelelően befolyásoljuk a vitát. Egyébként a mezőgazdasági minisztereknek sem volt ilyen lehetőségük, majd meglátjuk, hogy mi lesz a mai tárgyalásoknak az eredménye a tagállamoknak nagyon különböző véleményük van ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és számomra úgy tűnik, hogy csak akkor tudunk majd biztosabban lát, tudunk majd biztosabban látni a dolgokat, hogyha jobban ismerjük a részleteket, és többek között a több éves ütemterv részleteit is megismerjük. Ez egy folyamatban lévő munka, és majd meglátjuk, hogy mi jön ki mindebből, illetve mi lesz a mai tárgyalások eredménye, és mi lesz az elkövetkezendő hónapokban. Ami a szankciók ellenőrzését illeti, nekem egyértelműnek tűnik, hogy ez egy olyan téma, amivel kapcsolatban a bizottságon belül különböző igények merülnek fel. Vannak, akik azt mondják, hogy ha a szankciókat nem csak a zöld komponensre alkalmazzuk, hanem az egész támogatási komponensre, akkor ez olyan, mintha az egész első pillére lenne zöldítés mert szankcionálnánk ezáltal más tevékenységeket. E tekintetben én elmondtam, hogy mi az én álláspontom, egybecseng azzal, ami elhangzott tegnap, amit Kapule Santos kollega mondott tegnap a rendeletről, illetve a közvetlen kifizetésekről. És az a szándékom, hogy a jelentésben ezt a szankcionálási lehetőséget beleveszem, hogy legyen lehetőség arra, hogy csak a támogatás zöld elemét szankcionáljuk. Ne legyen az, hogy csak részlegesen vagy hibásan alkalmazzák ezt, a terület, ezt az elemet. Másfelől úgy tűnik, hogy még a mezőgazdasági tanácsadási rendszerben is ki kell egészíteni az információkat, és fontos, hogy a különböző rendeletek integrálása megtörténjen. A vidékfejlesztési 16-os eh, cikkben különböző megfontolások jelennek meg, a mezőgazdasági tanácsról, és vannak más elemek, amik viszont a horizontális rendeletben vannak. Tehát ezért szerintem fontos, hogy a bizottság is elmondta, hogy legyen egy kiinduló alapelem, ami uralkodó, a mezőgazdasági tanácsadás alkalmazására vonatkozik, és a kokondicionalitásra, ami pedig a kis mezőgazdászokat illeti a másik rendeletre, azoknak nincs kötelezettségük a kokondicionalitásra vonatkozóan. Vagy meg kell nézni, hogy mely témákban kell biztosítani ezt a tanácsadást, mikor indokolt ez a kis gazdálkodókra is, és hol lehet adott esetben korlátozni a tanácsadások számát és aztán vannak a kifizető szervek, szervezetek. Ezek a kifizető szervezetek Nél itt egy kis magyarázatot kell, hogy adjak Szikierszki kollégának. Ma kétségtelen, hogy a következő a helyzet. Vannak államok, tagállamok, amelyeknek egy regionális szervezetük van, és minden egyes régióban van egy kifizető helyzet, és van egy koordináció szervezetük, amelyik az egészet összefogja. Vannak más tagállamok, ahol egyetlen országos kifizető szervezet van, és vannak tagállamok, amelyek úgy szervezték, hogy legyen vagy lehessen regionális kifizető minden régióban, de végül is ezt nem valósították meg. Tehát itt attól függően változik a helyzet, hogy a kifizetéseiket amelyek közvetlen kifizetések, azt az egyes pillérből, vagy a második pillérből történő kifizetésekre vonatkozik. A javaslat arra irányul, hogy figyelembe véve az országoknak a belső szervezetüket, mert ugye Németországnak például a landerekre tagozódik, és vannak helyek, ahol pedig egyetlen egy kifizetőhely van. Tehát tegyük lehetővé, hogy mindegyik eh, kifizetőhely foglalkozzon az első és a második pilléres kifizetésekkel is hogy itt a volumenek eh, és a források jobban kerüljenek felhasználásra, illetve egyszerűsödjenek a dolgok. Beszéltünk arról is, hogy a eh, kap nak, hogy szeretnénk. Ez Lavani ö, kollégának meg, a jelentésében megjelenik. Mégiscsak kellene valamit lépnünk, például ha lehetővé tenni a kis gazdálkodóknak a közvetlen kifizetési rendszerben, hogy több éves kérelmet terjesszenek elő, és ebbe az irányba mennénk. Tehát egyszerűsítsük a gazdálkodóknak a feladatait, és ne kelljen nekik ugyanazt többször ö, meglépniük, hogyha a helyzet nem változik náluk. Ez egy próbálkozás, hogy ezzel az administratív terheket, a bürokráciát csökkentsük a gazdálkodóknak, akiknek fontosabb az, hogy az alaptevékenységükkel a földdel foglalkozzanak, és nem pedig az adminisztrációval. Vannak egyéb aspektusok is, amik megemlítésre kerültek, és több kollega említett itt itten okos ötleteket, amiket kelleket, illetően együtt fogok működni, és pontosítom majd még a jelentést. És felkérem valamennyi kollégát, akinek lennének további ötleteik, javaslatai, kommentárjaik, hogy ezeket tegyék meg, mert ahogy önök is tudják, május közepéig véglegesítenünk kell a jelentést, és hogyha gyorsan el tudják jutatni a javaslataikat, akkor én állok rendelkezésre, és ak- akkor is, hogyha ö, találkozni szeretnének velem. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Giovanni Laviának. Amennyiben nincsen további hozzászóló, akkor a 13. pontra kerül, térünk rá, és megkérem, hogy a biztos úr jöjjön ide az asztalhoz. E, diamo inizio al scambio akkor most eszmecserét folytatunk a mezőgazdaságért felelős biztossal, Dacian Csolossal. Ez egy eh, hagyományos találkozás a szervezett párbeszéd alapján szeretné elmondani, hogy milyen kezdeményezései vannak. Lehet, hogy új elképzelései is vannak 2013-ra a struktúrált párbeszéd keretein belül. Természetesen mi is szeretnénk a bizottság munkaprogramját kommentálni, és természetesen azokat a terveket is kommentálni fogjuk, amelyeket itt a biztostól most hallunk. Üdvözöljük tehát biztos úr, és nyilvánvaló a téma a kapreformja. reformja, ez a figyelmünk középpontjában. És természetesen egészen konkrétan szeretnénk eh, most rákérdezni, hogy eh, az ön álláspontja mi a mai eszmecserénk a biztos konkrét megjegyzéseire vonatkozik majd. Szeretném még egyszer megköszönni Csolos úrnak, hogy eljött, és át is adom neki a szót. Merci, uh, Paolo. Köszönöm szépen, Paolo. Hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy ismételten itt lehetek, uh, és uh, tárgyalhatunk önökkel együtt arról az akció tervről, amit a bizottság tervez az elkövetkezendő évre. A központi elem természetesen továbbra is a kap reformja, még akkor is, hogyha jó ideje nem találkoztunk e témakörben. Én azért kapcsolataim vannak a jelentéstevőkkel, az árnyék jelentéstevőkkel is, és így módon igyekszem nyomon követni az eseményeket, hogy ezt a jogalkotási folyamatot harmonizálni tudjuk mindazzal, ami történik a tanácsban, illetve hogy támogatni tudjuk önöket ebben a folyamatban. A KAP reformja számomra is a fő prioritás marad, jogalkotási prioritás az elkövetkezendő hónapokra. Azonban úgy gondolom, hogy itt az alkalom, hogy más témákkal is foglalkozunk, amelyek szerepelnek a napirenden, vagy előbb-utóbb napirendre kerülnek majd. Először is szeretném nagyon röviden és gyorsan áttekinteni mindazt, amit 2011 vége óta értünk el több ügyet is sikerült lezárnunk ebben az eltelt időszakban, elsősorban a leghátrányosabb helyzetűek támogatását 2012-13-ra, és még egyszer köszönöm az önök támogatását, hogy ezt a programot folytatni tudjuk 2012-13-ban, ugyanúgy, ahogy ez a korábbi években megvalósult. Ezt követően van a tejcsomagunk, itt is köszönetemet fejezem ki Jim Nicholsonnak, a azért, ahogy ezt az ügyet kezelte a tanácsal együtt, és hogy végül is elértük azt a helyzetet, hogy az év második felétől kezdve ennek a jogalkotási csomagnak az elemei alkalmazásra kerülnek, és a gazdálkodók eznek előnyeit élvezhetik. Továbbra is tej kérdésben, mint tudják, a bizottságnak elő kell terjesztenie egy jelentést arról, hogy hogyan alakul a tejtermékek piaca, illetve a tejkvóta fokozatos kivonására vonatkozóan. 2012 végén is lesz egy ilyen jelentés ebben a témakörben. És akkor még nagyon gyorsan áttekintenék néhány kapcsolódó ügyet, amelyekkel ugyancsak foglalkoztunk. Az első az amerikai marha, illetve a kanadai marha kérdése ami lehetővé tette, hogy pontot tegyünk egy olyan helyzet végén, ami feszültséget okozott az USA-val és Kanadával kapcsolatban. Palesztinával még nincsen megegyezmény, akkor Liechtensteinnel, Svájccal és Grúziával pedig a földrajzi elnevezésekkel kapcsolatos ügyet sikerült megoldanunk. Oroszország is csatlakozott a WTO-hoz, egy hosszú folyamatot követően, ami nagyon sok 18 éves előkészítő munkát és vitának az eredménye, ehhez hozzájárultunk mi is, és bizonyos dolgokat sikerült Oroszországgal is tisztáznunk, mielőtte ez a csatlakozási folyamat lezárult volna. Remélem, hogy 2012-re sikerül tovább lépnünk a minőségcsomaggal is. A közelmúltban folytattam Paolóval egy megbeszélést a e témakörben. Itt a bizottsági támogatás megvan ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban ezt is lezárhassuk. Miután beszélünk minőségcsomagról, szeretném azt is elmondani önöknek, hogy a bizottság a helyi termékekkel kapcsolatban is egy tanulmányt készít. Április 20-án volt egy ilyen témájú konferencia, annak érdekében, hogy tárgyaljunk egy olyan dologról, ami nagyon sokakat foglalkoztat és megnéztünk néhány jó példát, és a bizottság jelenleg egy elemző munkát végez -e kérdésekkel kapcsolatban, és 2012 második felére meg lesznek az eredményeink, és a tanulmány eredményei alapján majd meglátjuk, hogy milyen mértékben sik, szükséges fellépni és tisztázni bizonyos dolgokat, illetve megtámogatni egyes törekvéseket, amelyek ebbe az irányba hatnak. Az elkövetkezendő témákat illetően, most túl azon, ami a közös agrárpolitikát illeti, a kommunikációt is biztosítani kívánjuk a az élelmiszer ágazat elősegítésére, promocionálásra. Tehát lesz majd alkalmunk részletesen megbeszélni azokat a jogszabályi, jogalkotási folyamatokat, amik egyelőre még előkészítő szakaszban vannak. A mezőgazdaság élelmiszeriparágban hogy hogyan tudjuk megvalósítani a különböző eszközök közötti kompatibilitást és egy globálisabb megközelítést, ami nagyobb hatást gyakorol a külső piacokra, de a belső piacokra is. Ezt követően foglalkoznunk kell, vagy napra készé kell hoznunk az erdészeti stratégiáját is az Európai Uniónak, azzal a céllal, hogy jobban figyelembe vegyük a célkitűzéseinket az erdőgazdálkodás területén, többek között a klímaváltozás kérdését, illetve a megújuló energiák ügyét. Ennek a stratégiának a megújítása keretében természetesen foglalkoznunk kell olyan ötletekkel, amelyek a különböző munkacsoportok eredményeiként jelenek meg, illetve a tagállamokban az ágazaton belüli kutatások eredményei. Elfogadtunk a bio kapcsolatban is egy jelentést, ezt hamarosan prezentálni is fogjuk. Ez lehetővé teszi, hogy elvégezzük ennek az ágazatnak az elemzését, és megvizsgáljuk, hogy esetleg jogalkotási pontosításokra van-e szükség, amiket a jövő évben, a jövő év második felében megvalósíthatnánk. De az első lépés lesz, hogy ön, ismertetjük önökkel a jelentést, megvitatjuk ezt önökkel a tanácssal, az ágazat, bioágazat képviselőivel, megvizsgáljuk a hatástanulmányt, és megnézzük, hogy van-e szükség arra, hogy bizonyos jogalkotási elemeken javítsunk. Ezt követően 2013-ban egy útmutatót szeretnék készíteni a mezőgazdasági állami támogatásokra vonatkozóan. Hogy önök is tudják, ezt meg kell újítanunk. A jelenlegi útmutatónak a helyébe fog lépni, 2013-ban jár majd le, és ez lehetővé teszi, hogy tisztázzunk bizonyos elemeket, egyszerűsítsünk, kiegészítsük ezt a guidelines-t, ezt az útmutatót, eh, amik már megjelentek ez, ilyen igény a hozzászólásokban is. Az elmúlt időszakban már a tagállamok is folytattak ilyet, illetve a tagállamok szakértőkkel folytatott szakértőkkel is ez folytatott tanácskozásokból is ez derül ki. Ágazati területen, mint tudják, egy magas szintű tárgyaló vagy munkacsoport jött létre bor ügyben. Április 19-én tartották az első ülésüket, ott is az a célunk, hogy egy olyan jelentéssel álljunk elő, ami a bortermelő ágazatnak a reformját eredményezi majd, illetve az ültetési jogokat. a ö, borászati szőlészeti ágazat tekintetében, az, ö, ehhez hasonlóan az olívaolaj ágazatot is ö, elemezzük, vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ebben az ágazatban is javítani a helyzeten. Itt gondolok mindenek előtt a termék szabványosításra és minőséggel kapcsolatban, hogy jobban meg lehessen különböztetni a különböző minőségű termékeket. Ezt a szolgálatokkal együtt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne itt egy előrelépést elérni. Dolgozunk továbbá a zöldség gyümölcs ágazaton is, hogy ezt már említettem, a jövő évben, 2013-ban az a célunk, hogy májusban, legalábbis ez az én célom, hogy egy elemzést terjesztünk elő a reform megvalósításával kapcsolatban, és megvizsgáljuk, hogy itt is szükséges-e esetleg további kiegészítéseket alkalmazni azért, hogy bizonyos eszközöket megerősítsünk, olyan eszközöket, amelyek már megvannak. Hát ezek azok a célok, amelyeket eh, az elkövetkezendő évre tervezünk, és a kap marad továbbra is a figyelem központjában, illetve követjük az ütemterveket és a tanácsban folyó tárgyalásokat, a miniszteri tanácsot, és itt az önöknél folyó tárgyalásokat, illetve a jelentések előterjesztését. És természetesen a pénzügyi keret elemeit is, mert nyilvánvalóan ezeknek a döntéseknek hatásuk van a pénzügyekre is. De én továbbra is optimista vagyok a 2014-től lehetőség lesz megvalósítani ennek az új reformnak az eredményeit, természetesen önökkel együtt. Ezek azok az elemek, amiket szerettem volna megosztani önökkel, és most válaszolok a kérdésekre. Grazie, davvero un... Um, nagyon szépen köszönjük, biztos úr, köszönjük szépen a nagyon gazdag tartalmú program ismertetését, amely nagyon komoly előrelépéseket irányoz elő a legkülönbözőbb dossziékban, szektorokban. És már Többször is beszélgettünk a bizottságunkban ezekről a kérdésekről. Biztos, hogy sok hozzászóló lesz, úgyhogy már most kérem, hogy tartsák be a hozzászólási időket. Először Albert Dess kollega következik, utána Dess Santos. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm szépen Csiolosz biztos úr, hogy ismét eljött hozzánk a bizottsági ülésre, és hogy vitát folytathatunk önnel. Nagyon átfogó programot mutatott be. Ha megengedi, néhány kérdésre összpontosítanék. Az első kérdés, amely számomra nagyon fontos, az a tej és már írtam önnek egy levelet, a kérdésem az, hogy hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet az európai tájpiacon, és ezzel kapcsolatosan mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy a tejpiac összeomlását megakadályozza, és ez nem csak árcsökkenéssel függ össze. Reméljük, hogy nem szeretné azt a helyzetet ismét, ami néhány évvel ezelőtt előállt. Második kérdésem. Most a parlamentben arról beszélgettünk Apolos Santos jelentése kapcsán is, és hát még több jelentés is lesz erről. És már most körvonalazódik, hogy nagyon sok módosító javaslat lesz az ön javaslataival kapcsolatban. Na, meg a tanács is módosításokat fog javasolni. Hát akkor biztos úr, meg tudnám mondani, hogy hol kész kompromisszumokra? és ugye, ha az ember a gazdákkal beszél, legalábbis nálunk Németországban, az a helyzet, hogy a 7%-os szabályozása legfőbb, leginkább kritikus pont, ez bosszantó számokra, és itt egy olyan megoldást kell találni, amely nem csökkenti az agrárterületeket és a földárakat nem növeli. Harmadik kérdés, hátrányos helyzetű területek. A bizottságot itt nem jogosan kritizálták a menetrendet illetően, ezen a héten vagy a múlt héten nagyon hevesen kritizáltuk a tanácsot, mert mind a mai napig eh, nincs anyagunk. Hát akkor hogyan döntsünk a eh, hátrányos helyzetű területekről, ha nem ismerjük a hatásokat. Ami a bizottságot illeti, itt feltétlenül szükséges, hogy meglegyenek a kritériumok, és hogy még módosításokat lehessen végrehajtani. Németország részéről annyit tudok mondani, hogy itt bizonyos területek kiesnek, bizonyos területek más országokban bekerülnek ebbe a kategóriába. Tehát mindenképpen erre van idő, és a tagállamoknak ezt ismerni kell. Utolsó kérdés, hogyha a jogszabályalkotási javaslatait elolvasom, akkor gyakorlatilag majdnem mindenütt ott található, hogy egyebekben a végrehajtási rendelkezések, az irányadók. Hát számunkra fontos, biztos úr, hogy mi, mint parlament részt vehessünk a végrehajtási utasítások kialakításában is, mert ugye tudjuk, hogy ugye végül is a politikusok tartják a hátukat a gazdáknál, és a közigazgatásban nem szeretném, ha erről a bizottság egyedül döntene, hanem a parlamentet is mindig bevonná a konkrét végrehajtási utasítások kialakításába. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani. Én is köszönöm, Albert. Luis, Kapilár Támosz, és utána Rita Reimers. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. És itt most a kapról beszélünk, hogy ön mit gondol erről, meg hogy a bizottság mit tervez az elkövetkező években. Egy-két kérdés, amiről ön is szólt, biztos úr, úgy tűnik, hogy egyet kell értenünk azokkal a központi kérdésekkel, amelyeket ön is említett, és az általános áttekintéssel, és hát ön is tudja, biztos úr, hogy nagyon gyorsak a változások. Itt a parlamentben is nagyon jó a koordináció a raportőrök között, és mi egy nagyon konzisztens álláspontot szeretnénk átnyújtani önöknek mi hamarabb a parlament álláspontjáról. A prioritásokat illetően, és néhányat ezek közül Desz kollega is említett, a tej ágazat az különösen aggodalomra adhat okot. Jó lenne, hogyha stratégiailag tudnánk megoldani ezeket a problémákat, de ott leselkedik egyéb probléma, egy sor egyéb probléma is és ezek túlmutatnak már, hogy mekkora legyen a, azon, hogy mekkora legyen a tyúketrec, meg hogy mit csináljunk a disznókkal, illetve a, azokkal a disznókkal, akik süldőket, illetve kis malacokkal vannak együtt. Ezek rövid távú dolgok, de hát stratégiára van szükség, mert ugye válságban élünk, és a helyzet az, hogy úgy tűnik ez egyre rosszabb lesz. És itt mit kíván tenni, biztos úr? Köszönöm szépen. Akkor a Ramos, majd Jane Nicholson következik. Én is köszönöm szépen a szót. Úgyhogy a, világos, hogy konzisztensnek kell lenni a jelentéseknek, de mennyiben ö, egyeztet ön a többi biztossal, nagyon sok területen sok szól, vagy kapcsolódik a közös mezőgazdasági politikához, állatok szállítására gondolok. Ez ugye nem feltétlenül az ön területéhez tartozik, de nagyon komolyan hatással van rá, úgyhogy azt szeretném tudni, hogy most a gazdasági válság kapcsán, ahol egyre nagyobbak a problémák és a költségvetési kérdések is egyre inkább nyomás alá kerülnek, egyre több kormánynak van gondja a költségvetéssel és kénytelen megszorításokat eszközölni, nagyon nagy lesz a nyomás a költségvetési részen, és hogyan tud befolyása lenni arra, hogy ezek a negatív hatások kivéthetők legyenek, ugyanis amit mi beszélünk, azt finanszírozni is kell tudni, és hát nem lehet, ha most itt óhajokat fogalmazunk meg, de nem tudjuk finanszírozni, hát látnunk kell, hogy ön hogy hajlandó engedni, biztos úr, eh, ahol, ahol egyszerűen csökkenteni kell a kérdásokat, mert nincs pénzünk. Tehát van egy negatív listája a bizottságnak, hogy mit csinálunk akkor, ha nincs elég pénz. Ha felelősen akarunk cselekedni, akkor azon is gondolkozni kell, hogy mi az, amit akarunk, mi az, amit finanszírozni tudunk, és mi az, amit nem, és mi történik akkor, ha. Tehát ezt a játékot végig végig kell játszani, és lehet, hogy jó lenne hallani néhány gondolatot arról is, hogy ön gondolkozott-e már azon, hogy mi történik akkor, hogyha mégis bekövetkezik a legrosszabb forgatókönyv. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jim Nicholson, és utána Martin. Köszönöm szépen. Hát ez a csomag, hadd mondjam azt, biztos úr, hogy amikor a tej ágazatról beszéltünk annak idején, akkor a helyzet világszerte változott, és most is így van, tehát az árak azok esnek messze a termelési költségek alá, és természetesen most már mi is tudjuk, hogy még egy olyan országokban, mint az európai országok, itt is csökkennek az árak, de hát Új-Zélandon és más országokban is hasonló ez, és ez hatással van Európára. A kérdésem az, illetve hogy a bizottság mennyire követi a világpiaci helyzetet a tejszektorban, ugyanis ennek egy nagyon, itt nagyon-nagyon komoly lehetőség, potenciál, kockázat állít fenn, hogy ez el még súlyosabb lesz, és más szinten jelentkezik. A termelési költségek olyan nagyon megemelkedtek, hogy a gazdák egyszerűen nem lesznek hajlandók ezt vállalni, és ilyen hosszú időszakon keresztül, mert ez nagyon komoly jövedelemveszteséget okoz számukra, és csökkenni fog a termelés. Tehát a kérdésem az, az és azért kérdezem, mert a bizottság azt javasolta, még mielőtt ön volt a biztos, Marian Fisher ból idején, ugye az a kérdés, az a kvótákkal kapcsolatosan operáltak. Na most a kérdés az, hogy, fel kell, az, hogy és magunknak fel kell tenni a kérdést, és ezt azért gondolom, mert ezt a kérdést nem lehet megkerülni, hogy jó ö, dolog ez, és mit tett, vagy mit kíván tenni annak érdekében, hogy ellenőrizze a szupermarketeket, mert a szupermarketek ellenőrzése is meghatározó, és minden kormány és mindenki bizonygatja folyamatosan, hogy ez megtörténik, csak senki nem tesz semmit és más területek. Köszönöm szépen ezt a nagyon hosszú listát, amit felsorolt arról, hogy mit kíván tenni, de hát mi ugye politikusok vagyunk, és hát sokszor ugye azzal foglalkozunk, ami éppen aktuális, aztán a hosszú távú dolgok gyakran veszendőbe mennek. Az európai gazdák azok ugye nagyon figyelnek a reformra, és ezek a csomagok, amelyekről mi beszélünk, ezek megjelennek az újságokban, hogy ön mit mond, meg a parlament mit mond, meg a tanácsadók mit mondanak, és hát a jóisten tudja, hogy meddig fog ez tartani tehát a gazdáknak biztosítékra, bizonyosságra van szükségük, hogy mit fog hozni a jövő, és hát látásra, hogy mire számíthatnak. És a Költségvetési Bizottság jelentés tevője is itt van. Szóval addig, amíg nem tudjuk, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, addig itt csak a sötétben tapogatózunk, beszélhetünk mi erről, meg lehet ötletekkel előállni, meg a raportőrök is meg fogják ezt tenni, de hát addig, amíg nincs meg a költségvetés, és nem tudjuk mennyi pénz lesz, nem tudunk csinálni semmit. Tehát azzal fejezem be, ami egy másik kérdés, és ez az LFS kérdése. Azok a problémák, amelyekkel foglalkoznunk, meg a zöldesítéssel, de nem oldottunk meg semmit, és nem lenne jó, hogyha ezt a reformot most mind-mind rá ruháznánk a farmerekre, úgyhogy jó lenne, hogyha itt is sikerülne megakadályozni az esetleges katasztrófát. Köszönöm szépen. Grazie Jim. Chiude il giro dei coordinatori Martino. Köszönöm szépen. És akkor ha Martin Heisling, mint koordinátor. Jól hallottam, hogy James Nicholson a kvótáról beszélt, hát ezek forradalmi nézetek valóban, de hát csak támogatni tudom. Biztos úr, Ugye most jövő időn belül elindul a második tejválság, az árak azok most zuhanóban vannak, és tényleg izgalommal várom, és örülnék egy válasznak az ön részéről, hogy ugye nekünk van egy tejcsomagunk, és ez a tejcsomag nem lesz megfelelő válasz a válságra. Tényleg azt szeretném tudni, hogyha az a jelentés, amivel elő kíván állni, és hát kérem, hogy itt preferálja, részesítse előnyben a tejről szóló részt, hogy hát a bizottság gondolkozik-e már azon, hogy mi lesz majd a tejkvótával. Európában szükség van, és ez egyre világosabb, egy mennyiségi szabályozásra. És hogyha a mennyiségi szabályozás nem történik meg, akkor ez a válság ez partalanná válik. Mit csinál a bizottság? Azzal ezt nem tudjuk megoldani, hogy export visszatérítést fizetünk. Ez az adófizetőnek jó sokba fog kerülni, úgyhogy éppen ezért jó lenne, hogyha alapvetően még egyszer foglalkoznánk ezzel a kérdéssel, és nem azt mondanánk, hogy ó, ez csak egy olyan kis válságocska, hanem ez egy nagyon komoly dolog, szóval ez szisztémás válság, nem csak egyfajta volatilitás. Éppen ezért válasz kell erre a kérdésre. Örülök annak, és ez majdnem hasonló téma, mint hogy a, a borpiaci rendtartással kapcsolatban is. Most más lett a gondolkodásmód, a vita itt is hasonló, ugye majdnem minden tagállam, ahol van bortermelés, szabályozni kívánják a piacot, és világosan azt akarják, hogy korlátozásra van szükség. Csak a bizottság nem mondja ezt. A bizottság azt mondja, hogy liberalizálni kell ezt a piacot. Én nagyon remélem, hogy a magas szintű munkacsoport, és kérem, hogy a parlament is ebben vegyen részt, arra az eredményre jut, hogy itt is szükség van, és értelme van a piaci szabályozásnak. Azt is tudja, hogy a parlament más véleményen van, mint a bizottság a cukorpiacsal kapcsolatban. Ha ezt a vitát figyelemmel kísérem, akkor azt látom, hogy a totális liberalizáció útját nem tudjuk tovább folytatni, piaci szabályozásra, rendtartásra van szükség, és ezt jobban ki kellene domborítani. A másik kérdés, a greening, a zöldesítés, kizöldesítés. Tudja, hogy mi, mint frakció alapvetően pozitívan viszonyulunk az önök javaslataihoz. Azonban, ami bizonyos pontokon mégiscsak foglalkoztat, az az, hogy mekkora legyen a priorizált terület ökológiailag, és hogy aztán addig, amíg a bizottság nem konkrét ezzel a kérdéssel kapcsolatban, akkor megindul a vita, és a vita során a spekulációk, és azt szeretném, hogy hozzon világosságot ebbe a vitába. Ugye hallottuk, hogy itt most sok esetben majd arról is lesz, hogy bizonyos, arról is szó lesz, hogy bizonyos területeket ki kell vonni a megművelésből, hát akkor szeretnénk világosan tudni, hogy miről van szó. Nem értem, és azt hiszem, hogy jól értettem azt, amit elmondott, hogy most ugye lesz ugye egy alap, kifizetés, és egy, egy kifizetés a kizöldesítéssel kapcsolatban. Na de ez a két dolog összetartozik, ezeket nem lehet teljesen szétválasztani egymástól, tehát az alapkifizetés és az ökológiai komponens az összetartozik, ez része a jövőbeni közös agrárpolitikának. Ami miatt még csodálkozom, ugye tegnap többen felhívták a figyelmet arra, hogy a bizottság nem hajlandó a fehérje deficitről szólni. Furcsának tartom, hogy most ezen a ponton a WTO érvekkel állnak elő, holott itt nem is kompatibilis a WTO. Tehát nem is, nem is ö, kompetens a WTO. Tehát ami a 80 százalékot illeti, a szója importnál, ugye, hát ez, ez látnia kell a bizottságnak ezt a 80 százalékot, úgyhogy ez nem, nem VTO. Hogy azt mondani, hogy ez nem VTO, ugye ez egy kicsit kevés. És még egy dolog, de élnek az utolsó, erről is esett már szó, hogy mit gondol a bizottság a trilógusról. Én mm, kicsit csodálkozom, mert itt a háromoldalú megbeszéléseken a véleményünk szerint bizonyos kérdésekben a Lisszaboni szerződést kellene abszolút szem előtt tartani, úgyhogy hát sokszor a bizottság a tanács oldalánál, hát akkor legalább legyen semleges, ha már nem a parlamentet támogatja, úgyhogy csodálkoztam az ökológiai mezőgazdasággal kapcsolatosan, amit mondott, hogy ez mennyire tanácsközeli volt. Köszönöm. Bene, grazie Martin. Adesso è finito. Köszönöm, Martin. Ez tehát a koordinátorok köre volt, és akkor van még egyéb, néhány egyéb hozzászóló, kérem, hogy két percnél ne beszéljenek hosszabban. Akkor most az alelnök úr kapja meg először a szót. Köszönöm szépen. Nagyra becsülöm az imént elhangzott kérdéseket. Denten úr egy problémára mutatott rá, ez pedig az általános ügyek tanácsa. És nagyon fontos témákkal foglalkozik ma az általános ügyek tanácsa, és bizonyos fontos pontokról fog dönteni. És e, szóba kerül a mezőgazdaság is. A vita után megváltozott-e esetleg a reform, a kap reformjához fűződő reményei? Tehát egyszerűsödik majd a kap a lefolytatott vita után? Tehát jobb lesz a gazdáknak, kevesebb lesz a bürokrácia, csökkenek a bürokratikus költségek, de szó volt a városok politikájáról is. Az Európai Unióban lévő városok nagyon aktívak, és a mezőgazdaság számára is fontosak. A városok nagyon intenzíven küzdenek az európai támogatásokért. És ez is ide tartozik most a kettes vagy hármas rendelet igazából a termelőknek nehéz lesz a helyzete. Nem igazán értem, hogy kikre, fog vonat, kikre fognak vonatkozni a rendeletek, és értelmezési problémákat is látok. A bizottság nem ad magyarázatot, és nem folytatott tárgyalást az érintettekkel se. Ez a rendelet már hatályba lépett, és nem működik rendesen. Ez összefügg a tejtermeléssel is. Itt több információra van szükségünk a bizottság részéről, tehát ne várjunk az év végéig. A tejtermelésben nagyon bonyolult a helyzet. És hogyha késlekedések vannak, az drágább lesz. Köszönöm, alelnök úr. Most akkor papasztamkosz, utána Tarabella kolléga kapnak szót. Köszönöm, elnök úr. Én megköszönöm és gratulálok Csolos biztosnak, és köszönöm azt is, hogy intézményközi együttműködésünket mindig is tiszteletben tartotta. mert többször is hangsúlyoztam, hogy olyan problémával szembesülünk, hogy egyre több az input költség a mezőgazdasági szektorban. Az Eurostat azt jelentette, hogy a költségek összességükben 40%-ban növekedtek a mezőgazdasági szektorban és pedig 2000 eh, és 2010 között. Míg a eladási értékesítési költség, értékesítési bevételek csak 25%-kal növekedtek. Éppen ezért a gazdáknak bankkölcsönöket kell felvenniük. Emlékeztetnék arra, hogy Görögországban azok a termelőüzemek, amelyek eh, elszegényedtek, eh, nem eh, fogadnak el hitelt. Tehát itt a beszállítókra gondolok, akik beszállítnak különféle termékeket. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon sok görög termelőnek be kell fejezni a termelést. Mit javasol a bizottság? Vannak európai szintű elképzelések, hogy a gazdák könnyebben jussanak forrásokhoz, különféle programok segítségével, mint ahogy ez például a KKV-knél van. Köszönöm szépen, a úr, köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Mark Tarabella. Számos témáról már volt szó, ezeket nem kívánom megismételni, de egy fontos téma valami nekem úgy tűnt, és Káron a kollégánk fel is hívta erre a figyelmet, ez pedig a pazarlás, a mi végbe megy, 90 millió tonna élelmiszer kerül elpazarlásra, aközött, hogy megtermelik a földön, és az a tányérba kerül. A végül a 25 kilót pazarol el a fogyasztó a végén, de hogyha megnézzük a különböző szakaszokat, a megtermelés, a raktározás, a szállítás, újratárolás, majd eljut a végfelhasználóhoz, ez, még, ez azért mégiscsak egy nagyon nagy mennyiség. Tehát többet termel, kell termelni, ez is rendben van, de kevesebbet kellene elpazarolni, élelmiszer pazarlást csökkenteni kellene, és fontos lenne, biztos úr, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzon 2012-ben vagy 2013-ban, de van-e valami konkrétum ezzel a jelentéssel kapcsolatban? Köszönöm, Mark. Koszlinger kollega. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, hogy összehozta ezt a borügyi magas rangú munkacsoportot. Ez végre megvalósult, és ezt nagyon köszönöm. Ott van az olívaolaj munkacsoport is, aminek ugyancsak aktívnak kellene már lennie, mert az olaj, olívaolaj rendelkezések már meghaladottak, és az ágazat ö, válságban van. Ez az én hazámat is közvetlenül ö, érinti, és a versenyhatóságoknak is felül kellene vizsgálniuk a saját szerepüket, hogyan lehet együtt dolgozni a különböző kompetenciákkal, és hogyan lehet kezelni ezt a versenykérdést. Szívesen hallanék valamit a termelők és ipar kapcsolatáról is. A, régóta kérjük már a parlamentben, hogy a hatalommal való visszaélés ellen lépjünk fel, és a lánckereskedelemet erről az oldalról is vizsgáljuk meg. A tejtermékeknél támogatjuk a, az álláspontok, de a tej, cukor, bor esetén ugyanez lenne szükséges. Kösz, elnök, köszönöm szépen. Mindenki betartotta a hozzászólás idejét. Elizabeth. Én sok kérdést már feltettek, amit szerettem volna feltenni, tehát például a hátrányos helyzetű térségek. Nem kaptunk megfelelő választ, és a biztosnak szeretném elmondani, hogy véleményem szerint nincsen lehetőségünk arra, hogy mi döntsünk arról, hogy mely térség bizonyul hátrányos helyzetűnek. A, mit tesz a bizottság ebben a tekintetben? Második kérdésem a tejpiacra vonatkozik. Azt látjuk, hogy hosszabb stratégiákat, hosszabb távú stratégiákat dolgozunk ki. Engem érdekelne, miután mindig szó volt a soft landingről, hogy a bizottság hogyan látja ezt az úgynevezett sub járulékot. Ez néhány ország számára probléma lenne. Tisztességes lenne, hogyha a kvóta után ez a szuper járulék is meggondolásra kerül. Nemrég megkérdeztem a bizottságtól a protein deficitről alkotott elképzeléseit. Szeretném megkérdezni, hogy mi az ön véleménye. Hiszen nem tartottam kielégítőnek a bizottság válaszát. A válaszok arra vonatkoztak, illetve a kérdések arra vonatkoztak, hogy a bizottság mit szeretne tenni a fehérje hiány enyhítésére mit szándékozik tenni, hogy ne legyünk importfüggők, vagy csökkentsen az importfüggőség a fehérje tekintetében? A válaszok csak arra vonatkoztak, hogy a jelenlegi termelés túlságosan drága, és az európai termelés nem növekedik. Nagyon érdekesnek tartottam, hogy a azt írták, hogy a mezőgazdaságnak a piacra kellene reagálni. Szerintem nagyon nagy a piackereslete, hiszen fehérje hiány van Európában. A bizottság pedig az importot szeretné növelni. Itt az engedélyeztetést is hibáztatja a bizottság, de nem értem ezt a választ, hiszen úgy gondolom, hogy sokkal konkrétabban kellene azon fáradoznunk, hogy jó stratégiát dolgozzunk ki a fehérje tekintetében. Köszönöm szépen, Elizabeth José Bové. Köszönöm szépen. Nem ö, szeretnék nagyon ragaszkodni a ö, tej kérdéssel, hogy ez az ültetési korlátozásokkal függ össze. Ö, Látjuk azt, hogy most egy olyan logikának érünk a végére, aminek az volt a célja, hogy az ő különböző eszközöket bontsuk le. Most a tejnél nagyon jól látjuk, hogy egy olyan ország, amely csak egy százalék tejet termel a világban, Új-Zéland, ahogy ezt említették, destabilizálni tudja az árakat Ma az a kérdés, hogy hogyan lehet a tehát saját területünkön belül a termelést szabályozni, és hogyan tudjuk a volumeneket úgy szabályozni, hogy az árak megfelelőek legyenek. Hogy a, és hogy milyen lehetséges válságok vannak akkor, hogyha a termelést nem szabályozzuk, nem tartjuk kézben. Tehát nem szabad csak ágazati megközelítést alkalmazni, hanem globális megközelítést kell. Például a bortermelés területén éppen ebben a teremben néhány néhány héttel ezelőtt itt voltak az európai képviselők, nemzeti képviselők, kilenc mezőgazdasági miniszter, hogy egyértelműen világosan védelmezzék az egységes álláspontot. Szerintem ehhez ragaszkodni kell. Két másik vita, amiről nem volt szó, de szerintem ezek is fontos, a Mercosur ügy, ami továbbra is ott van, és ez nagyon aggasztó a e parlament számára és a mezőgazdászok számára is. És szerintem a Mercosur ügyben is haladni kell, ne nem leplezetten, hanem átláthatóan. És végezetül szerintem a 2003-as, 2013-as év kell, hogy legyen az az év, amikor a mezőgazdasági termékek promócióját is megvalósítjuk. Erről már volt szó, fogunk még erről vitázni. De mi van például az iskolatejjel, a gyümölcs és zöldséggel, ezekről már mind beszéltünk, és hogyan lehet kibővíteni a vitát a minőségről, a ö, láncoknak a rövidítés, kereskedelmi láncok rövidítésével, a helyi identitás, a ö, a minőséget hogyan lehet belevinni mindezen elemekbe, amelyek fontos elemek lehetnek, közegészségügy, amik mind olyan elemek, amik a mezőgazdasági termékek promócióját segítik. Köszönöm. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a biztosnak mindenért, amit a bizottság munkaprogramjáról mondott. Igazából egy kérdésem lenne, és röviden már utalt is a biztosra erre, ez pedig a minőség. Tehát, ahogy tudja, gyakorlatilag már egy éve tárgyalunk a tanácssal a minőség csomagról, és szeretném kihangsúlyozni, hogy itt két különféle kérdésről van szó. A tanácsa való tárgyalások még nem kezdődtek meg, még a mandátummal nem rendelkezünk, és eh, ami pedig a minőség kérdését illeti, a minőségi normák illetét, minőségi normákat illeti, a parlament szerintem nagyon nagy rugalmasságot mutatott a tárgyalások eh, irányában, hogy döntésre jussunk, és nagyon lojális volt hozzánk a bizottság is végig a tárgyalások alatt. Vélemény szerint azonban most mégiscsak eljött az a pillanat, amikor eh, meg kell válaszolni azt, hogy lesz-e döntés ebben az ügyben, vagy nem. Nem hivatalos információink vannak, hogy eh, a tanácsban eh, valami mozdul, elmozdulás történt múlt héten és engem az érdekelne, hogy ön mit tud erről a dologról. Szeretnék azt, szeretném azt is megkérdezni, hogy a bizottság támogat-e minket ebben a bizottságban kialakított véleményünkben. Tehát itt a minőség és a termelési mennyiségek tekintetében. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan, illetve megkapjuk-e a bizottság, illetve a bizottság tagjának a támogatását, hogy befejezzük. Meg Guinness és Danten képviselők. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljött. Megpróbálok nagyon rövid lenni. Hogyha el tudná mondani, hogy az élelmiszer lánc kiskereskedelmi szempontjáról tudna valamit mondani, hiszen úgy tudom, hogy van egy munkacsoport ebben a tekintetben szeretném megkérdezni, hogy milyen különféle modellek léteznek Európában az élelmiszerellátási láncban. És emellett rákérdeznék a helyi élelmiszer kérdésére. Úgy tűnik, hogy a termelőknek nem csak helyi piacokra van szüksége, hanem az arra is, hogy messzebb is eljuttassák a termékeiket. A élelmiszerlánc pedig ezt megakadályozza. A harmadik kérdésem a tejkvótára vonatkozik, szerintem maradjunk önmagunk. A kvótarendszer előtt tejválság volt. Tehát, hogyha úgy gondolja, hogy a kvótával elkerülhetjük a válságot, akkor szerintem ez nem feltétlenül így van. Európa nem sziget. És a globalizációba történő beágyazással szerintem nem megoldható ez a probléma így. Ebben a világban, ahogy ebben a világban olyan mechanizmusokra van szükségünk, amelyek az ingadozásokat próbálják kiküszöbölni. Az ár és a mennyiség ingadozásokat. Megkérném, hogy a soft landingről is szóljon néhány szót. Az európai kvótarendszert tekintetében hogyan gondolja az év vége előtt még a Europort megszületik? Köszönöm. Az utolsók nagyon rövidek legyenek, mert el kell, hogy hagyjon minket a biztos. Három dolgot szeretnék felvetni. Szerintem ezt az évet nem lehet lezárni, ami július 21-én zárul, tehát nem zárhatjuk le úgy, hogy nem vitatnánk meg a kollégiumon az élelmiszer láncról folyó munkát. Akár tetszik, akár nem, el kell gondolkodnunk a kap- kapcsán, önnek vagy más biztosoknak, de mindenképpen előre kell hallatnunk ezzel a témával is. A második téma az ütemezésnél a gyümölcs jelentés 2013-ra irányozza elő. Ez egy nagyon távoli időpontnak tűnik, hogyha figyelembe vesszük az ágazatot, és hogyha valami elmozdulást akarunk, akkor szerintem a kap jelentés egy nagyon jó alkalom, esetleg egy pár hónappal, két-három hónappal lehetne előbbre hozni az ütemet. A tejjelre kapcsolatban, amit hallottam, egyetértek, de Jack Nicholson úr ugye tárgyal róla, de az Agri főigazgatóság képviselője ellenezte a szerződéseket, és azt mondta, hogy ne legyen hat hónapnál hosszabb szerződés, és most azt mondta, látjuk, hogy ha hosszabb idejű szerződések lennének, akkor ez nagyobb biztonságot adna a tejtermelőknek. Köszönöm szépen, elnök úr. A rugalmasságra szükség van szeretném megtudni, hogy hajlandó-e felülvizsgálni például azt, hogy a konvergenciát a helyileg és földrajzilag is kellene alkalmazni a feltételektől függően, vagy egy másik dolog, a 10% fölé menjünk a transferek tekintetében. Lehetséges -e ez egyáltalán? Köszönöm. Tra Neves, Tra Neves Utána Álves. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, nem voltam itt, amikor beszélt a biztos, hiszen egy másik szakbizottság ülésén vettem részt, tehát ez egy viszmajor most. Engedje meg, hogy néhány témát felvessek, hogy több információt kapjak olyan dolgokról, amelyek engem alapvetően érintenek. Az egyik az LFA, és hogyan védi meg ezeknek a határ? Eh, Ez eh, már egy jó ideje probléma. Tehát fizikai kritériumokat szeretne alkalmazni, és hogyha fizikai kritériumok nem lehetségesek, akkor mit tudunk tenni? de mindenképpen szociális-gazdasági kritériumokat is figyelembe lehet venni. Tehát a hátrányos helyzetű területek esetében eh, szociális szempontok, a távolságot, vagy mondjuk olyan szempontokat akar, mint az elérhetőség, és így tovább. Tehát nem tudom, hogy csupán fizikai szempontokra koncentrál, vagy nem. ott az emberek nehéz helyzetben élnek. Tehát szeretném megkérdezni, hogy eh, ha már itt van körünkben, milyen javaslatai lennének ebben a tekintetben? Ezen kívül a vízvédelemre vonatkozó elképzeléseire is szeretnék rákérdezni. Tehát a határmenti vizekre. Nagyon nehéz technikával megoldani ezt 25%-os kvótával. Gondolom, hogy nagyon sokan fordultak önhöz, biztos úr, hogy eh, gondolja át az álláspontját. Nagyon fontos az, hogy eh, megnézze bizonyos eh, gazdaságok számára. Végezetül pedig a tejkvóták felülvizsgálata. Igazi válság van ezen a téren. Válság van a tejiparban, és a kvóták pedig még rosszabbá teszik a válságot. Ez lenne a kérdés, hogy mit szándékozik itt tenni. Most akkor 30 másodpercre, áldás kolléga. Fél perc, köszönöm. A piacokról beszélt, biztos úr. És látjuk, hogy hogyan fejlődnek a piacok. Két példát hoznék. Tehát a tej példáját nagyon fontos, de kereskedelmi megállapodásokról is beszélt, például a Mercosurról. Tehát a globalizációs kiegyenlítési alapról mit tudna mondani, hiszen pillanatnyilag erről nem hallottunk. Nagyon nehéz nekünk most ezt megérteni. Köszönöm szépen. Most átadom a biztosnak a szót, hogy válaszoljon minden kollégának meg köszönöm, hogy felszólalt. 45 percben 17 felszólalást hallottunk, és szerintem nagyon jó sáfárkodtunk az idővel. Tehát most nagyon gyorsan megpróbáljuk meghallgatni a válaszokat is. Tisztelt elnök úr, én nem ö, szeretnék arról beszélni, hogy hogyan gazdálkodott az idővel, ön ö, irányítja, csak hát ugye 12.30-ig terveztük, és 12.29-kor kapom meg a szót. Ez nem gond, én két órát is hajlandó vagyok itt maradni, három órát is, ha szükséges, de szerintem a következő alkalommal annyi időt kell szánni a vitára, hogy megfelelően tudjak válaszolni is a kérdésekre mert nagyon frusztrált érzés az, hogy gyorsan kell válaszolnom kérdésekre, és nem tudok részletekbe menni olyan témákba, amik fontosak, és nem állandóan találkozunk. Nem az a problémám, hogy hosszabb ideig maradjak, de hogyha azt mondják, hogy egy órára jöjjek át, akkor természetesen utána már probléma, mert más programom is lehet, és esetleg azért kell szaladnom, mert már utána más programom. De ha arra hívnak meg, hogy másfél órára jöjjek, akkor másfél órára jövök, vagy két órára jövök. Tehát ezt szeretném elmondani, hogy én mindig nagyon nyitott vagyok, és készen állok, hogy vitát folytassak köznökkel, amilyen hosszan ez szükséges. Tehát akkor most a tejet illetően azok az adatok, amikkel jelenleg rendelkezünk, nem teszik lehetővé, hogy azt lássuk, hogy, hogy gazdaság van, tehát hogy olyan válság van, mint amilyen 2009-ben volt, hanem szezonális fluktuáció van, de a legutóbbi adatok alapján mondhatjuk ezt. A legutóbbi ö, árak, a ö, 34 centes európai ár van, a tejpor export úgy tűnik, hogy jól áll, ahol nagy volt a nyomás, ez a vaj volt, és március elejétől viszont megnyílik az intervenció ahogy ez az éves tervben is szerepel. Tehát ezekkel az elemekkel rendelkezem, de meg kell mondjam, hogy én is tárgyaltam bizonyos térségek tejtermelőivel, odafigyelek arra, hogy mi történik, és a legutóbbi adatok alapján majd megvizsgáljuk, hogy esetleg lehet-e arról beszélni, hogy itt valóban egy nehéz, rossz irányú tendencia van kibontakozóban. Ami az irányítási gazdálkodás elszámadási rendszereket illeti, hogy eh, Guinness asszony is mondta, 2009-ben a tejkvótákkal volt, most még mindig eh, kvótarendszer van. Eh, Nikolson úr ezt a kérdést feszegeti, nem tudom, hogy nekem szól ez a kérdés, vagy pedig a kollégáinak szól-e, és a tanács tagjainak szól-e a kérdése, akik eldöntötték, hogy megszüntetik a kvótát mert a tejkvóta esetében, ahogy ön is elmondta, vagy a Röszling úr elmondta, a bornál a bizottság nem változtatott a véleményén. Ezek tanácsi döntések, még egyszer emlékeztetem önöket, természetesen a bizottság az, amely javaslatot tehet, de a bizottság megtette a javaslatokat, a tanács pedig szavazott akkor vajon mindig a bizottságot kell -e kipécézni olyan döntések miatt, amiket a jogalkotók hoztak, és utána azt mondani, hogy a tagállamokban, hogy jaj, hát ez a bizottságnak a hibája, mert a bizottság nem akarta, azért van kvóta, de a miniszterek otthon nem mondják meg, hogy a tanácsban megszavazták, és azért, mert ott megszavazták, azért lett olyan a döntés, amilyen. Én mindig nyitott voltam, hogy nyíltan vitázzak, és például ez a bizonyíték, hogy a bornál megtettem ezt a javaslatot, és engedjék meg, meg, hogy mindaddig, amíg szövegezésre kerül annak a munkacsoportnak a jelentése, addig nem szeretnék véleményet mondani. Most a tagállami szakértők és a szakmai körök vitáznak, mert most ez a nagy kérdés. Nem arról van szó, hogy most itt vitatkozzunk, hogy kell-e vagy nem kell ültetési jog és egyebek. Ugyanilyen ültetési jogokkal is teljesen eltérő helyzetek vannak. Legalább 80 ö, típusú üntetvény ö, gazdálkodási rendszer van Európában. Megfelelő piaci irányítás ez, illetve termelési volumen szabályozás. Ha egy bizonyos rendszert fenntartunk, mennyire hatékony és hogyan lehet hatékonyabbá tenni. Ugyanez vonatkozik a tej ágazatra. Egyszer miért nem hozunk egy, egy döntés megszületett, akkor ott volt a tejcsomag, a tanács és a parlament együtt megszavazta, én nem emlékszem arra, hogy láttam volna a parlament részről olyan fellépést, hogy a tejcsomagba kerüljön ismételten bele ez a kérdés. Nikolson úr, hát ön volt a jelentéstevő ezzel a témával kapcsolatban. Nem mondom azt, hogy mellette vagyok, vagy ellenzem, én csak azt mondom, hogy egyszerűen nem került megvitatásra a téma, tehát nem kell mindig a bizottságra mutogatni a reform is most itt van az asztalon, szerintem erről beszélni kell, tartjálni kell, hogy milyen ö, piac ö, gazdálkodási rendszerek, elemek vannak. Tehát a teljet, hogy lezárjuk. Nagyon odafigyelek arra, ami jelenleg történik. A jelenlegi adatokból nem lehet azt kimondani, hogy egy e, súlyos válság tendencia lenne. Ha lesznek újabb elemek, akkor visszatérek rá. Globálisan pedig a rendszerek kezelése vagy a kvóta rendszer vagy volumen gazdálkodás kérdését eldöntötte a tanács. Vannak lehetőségek a tejágazatra. Megígértem és meg is fogom tenni. Most indítok egy tanulmányt, amelyik azt fogja felmérni, hogy 2015-öt követően milyen választási lehetőségek vannak, annak érdekében, hogy jó piaci gazdálkodás legyen európai szinten is. Amint megvan ez a tanulmány, rá fogok térni erre az elemzésre, úgy, ahogy a borral is tettem, és világos leszek, hogy ezeket meg tudjuk vitatni. De olyan opciókra, amik a jelenlegi helyzetre vonatkoznak, és nem a régi helyzetre, mert a jövőbeni helyzetet kell majd kezelni, nem pedig azt, ami, hogy fenntartsunk valamit, amit 20 évvel ezelőtt döntöttek el, és ami nem feltétlenül megfelelő. Ami a hátrányos területeket, hátrányos vidékeket illeti, az utolsó kérdést, a bizottság készen áll, hogy előadja a rendelkezéseket, az ötleteket, és a taná, taná, tagállamok pedig azt mondták, hogy megadhatja a bizottság azokat az adatokat, amik a tagállamok tulajdonát képezik. Különböző okok miatt eddig nem volt erre lehetőség, de a bizottság ott volt az egész csapatával, hogy előterjessze ezeket az adatokkal, amint egy újabb határidőt kitűznek, akkor eljövünk és folytatunk egy megbeszélést erről a témáról, és szerintem utána megláthatjuk, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni, vagy nem alkalmazni. Azt, hogy ezt későbbre kell halasztani, és előbb a kapot kell eldönteni, és majd nem tudom én 2015-ben, 16-ban jön, és megint változtatni menet közben a módszeren a ö, jutatások ö, elosztását szerintem nem a megfelelő megoldás. Tehát valamelyiknek az az érdeke, hogy megfelelő döntés hozzunk minél előbb. Engedjék meg a különböző kérdésekkel kapcsolatban, amik a KAP reformjára vonatkoznak, ha ezekre a részletes kérdésekre most ne mondja meg, hogy milyen engedményeket fog tenni a bizottság olyan módosító indítványokra, amik még meg sem születtek. Én mint biztos tudok most nyilatkozni hivatalosan, hogyha pontosan tudom, hogy ön mit, önök mit javasolnak ahhoz képest, amit a bizottság javasolt azt, hogy a bizottság mennyire e, nyitott. Kapula Santos úr tudja, vele már e, tanácskoztam. E, Danten úr nincsen itt vele, is tárgyaltam már Lavia úrral is. Én nagyon nyitott vagyok, nagyon odafigyelek, és a 7%-ra mondom, mert a 7%-os kérdést is feltették, de más kérdések is voltak. Az én tudomásom szerint múlt pénteken volt egy nem egy bizottsági, hanem egy más ilyen tisztázó ülés arra, hogy mi kerüljön a 7%-ba, és úgy tudom, hogy ezt az anyagot az Agri bizottság tagjai meg is kapták. Tehát már vannak bizonyos elemeik, amik, elemek, amik mutatják, hogy hogy képzeljük el a 7%-ot. Ezek részletek, és természetesen folytatjuk a tárgyalásokat. Ami a végrehajtási aktusokat illeti, és általában a ö, az igazodást. Nem tudom, hogy arról van ez szó, hogy most húzunk egy vonalat, és szembeállítjuk, hogy ez a bizottság, ez a tanács álláspontja, és akkor eldönthetjük, hogy most a tanács, hogy a bizottság, a, hogy a bizottság inkább a tanács, vagy inkább a parlament oldalán áll-e. Nem erről van szó, olyan megoldásokat igyekszünk találni, amik működőképesek. A nagyon közel állt jutottunk a múlt év végén is a kompromisszumhoz, végül nem jött létre, de a bizottság készen állt, hogy megfelelő megoldást találjunk, és ami a parlamentnek is megfelelt volna bizonyos területeken. Tehát ez a kérdés, illetve a végrehajtási utasítások delegálás kérdésével kapcsolatban többször elmondtam, hogyha a bizottságnak nincsen lehetősége, hogy gyorsan fellépjen, akkor nem tud gyors választ adni, akkor, amikor ez szükségessé válik és én biztos sem, szeretnék abszurd helyzetbe kerülni, hogy azt mondani, hogy minden hatalom a bizottságnál van, és semmi a tanácsnál vagy a parlamentnél. De hogyha gyorsan kell cselekedni, akkor ha nincs lehetőségünk, hogy bizonyos dolgokat tisztázzunk és alkalmazzuk, akkor nem tudunk gyorsan fellépni. ami a tojótyúk és a szárnyasok ketrec méretét illeti, ugye ezt is felvetették, ezek döntések, amiket a tanács meghozott, a bizottságnak pedig azt kell biztosítania, hogy alkalmazzák ezeket a döntéseket. Más nem tudunk csinálni. Az állati jólét kérdése nagyon sokakat foglalkoztat, az európai állampolgárt foglalkoztatja, ezért hozott a tanács egy döntést, én nem tudok mást mondani. Reimax asszony már nincs is itt, mert ő tette fel a kérdést, hogy mindezek a kötelezettségek, hogyan fogjuk ezeket kezelni, hogyha költse, csökken a költségvetés. A bizottság egy költségvetési javaslatot tett le az asztalra, ami lehetővé teszi, hogy az igényeket fedjük, még ezeket a következésről. hogyha a jogalkotó hatóság bizottság más dönt a költségvetés ügyben, akkor neki kellene szerintem idejönni, hogy a kötelezettségekből mit csökkentünk, hogyha a költségvetést csökkentik. De a bizottság elvégezte a feladatát, egy javaslatot letett, ami lehetővé teszi, hogy ezek az intézkedések működjenek. Tehát jelenleg nem gondolkom azon, hogy mit kellene csökkenteni a kap reformja kapcsán, mert a bizottság olyan költségvetést tett le, ami lehetővé teszi a célok elérését. Akkor a, nagyon sok kérdés volt, hogy a hosszú táv viszont nem eléggé koncentrálunk a jelenre, nagyon sok a reform és a bizonytalanság, ezt mondta Nicholson úr, de az is a feladatunk, hogy hosszú távon is gondolkodjunk. Az, hogy hosszú távon gondolkodunk, az nem jelenti azt, hogy azért csinálunk reformokat, hogy változtassunk a dolgon, és növekedjen a bizonytalanság. A tej, a gyümölcs, zöldségágazat, olíva ágazatokra ugyanúgy el akarjuk, meg akarjuk csinálni a jelentéseket, nem azért, hogy problémát okozzunk a gazdálkodóknak, hanem hogy jobb javaslatokat tegyünk, és olyan alapon, amiket a, maguk az ágazatok is kezdeményeznek. Tehát ami most az asztalon van, azoknál nem szeretnénk nagyobb bizonytalanságot okozni, hanem éppen, hogy tisztázni szeretnénk bizonyos dolgokat, mert a gazdálkodók ezt felvetették. Höjszling úr, válaszoltam a kérdésére, és ismételem, egy kicsit kellemetlenül érzem magamat, amikor rám mutogatnak, például az ültetési jog, a telepítési jog, vagy a volumengazdálkodással kapcsolatban, miközben ezeket már akkor eldöntötték, amikor még nem voltam biztos, és én mindig pragmatikusan közelítettem meg ezeket a kérdéseket. De még egyszer azt kell mondanom, nem mindig a bizottságra kell mutogatni olyan dolgokra, amit a jogalkotók döntöttek el. Én vállalom a felelősséget, hogyha egy döntést meghozok, úgy gondolom, hogy ezt eh, minden intézmény esetében így kellene, hogy legyen mindig eh, megpróbálok, mindig is nyitott voltam, ezt megtettem a bor esetében, a eh, zöldség gyümölcsnél, a tejügyében és más területeken is, olyan intézkedésekkel, rendelkezésekkel, amelyek a 21. században alkalmazhatóak, és az elkövetkezendő évtizedekben. Én így dolgozom, ezt eh, tudom önöknek garantálni. Michel Dante nincs itt, és a, az élelmiszeripari láncban, és a és a mezőgazdaságban nincsenek új ötleteim, vagy új információim, mert én magam is várom, hogy ezek a munkálatok, amiket végeznek, ezek lezáruljanak, és előterjesszék a bizottságnak júniusban. Legalábbis a négy biztos, aki ebben részt vesz, azok júniusban ott lesznek, hogy megnézzék a végeredményeket, és akkor tudom biztosítani önöket, hogy vállalom a felelősséget, és meglátjuk, hogy hogyan haladunk előre, vagy nem haladunk. Ami a 7%-ot illeti, először is szeretném javasolni, hogy nézzék meg azt, amit már átküldtünk, amit múlt héten kaptak meg. Én úgy gondolom, hogy ez egy megfelelő kiindulási alap, hogy tovább tudjunk lépni ezen a területen is. És azt szeretném, hogy ezt mielőbb tisztázzuk, a, miért ne az elkövetkezendő hónapokban. Ami a fehérje kérdését és a fehérje hiányt illeti, megkértem a szolgálatomat, hogy elemezzék az összes lehetőséget, és egy out of the box elemzést végezzenek a fehérjére vonatkozóan. Amint ö, meglátom, a kezemben lesz a konkrét technikai elemzés, akkor vissza tudok jönni, és konkrétabban tudok válaszolni. Engem ez érdekel, én magam kértem, és szeretném, hogyha megtennénk mindent, amit ö, tehetünk ebbe az irányba. Szikierszki úr vetette fel a gazdálkodói csoport kérdéseket. Lengyelországból több megkeresést is kaptam erről ezzel kapcsolatban. Szeretném először is elmondani, hogy ezt a döntést előterjesztették az irányító bizottságnak, és a tájékoztatást Lengyelország kéréssel is halasztották, hogy megfelelő elemzésre legyen idő. Költségvetési plafont kellett ugyanakkor meghatároznunk a költségvetési biztos kérésére, és ezért került be ez a korlát, mert a kérelmek nagyon nagy összegűek voltak, és nem lett volna lehetőség az összes korlátlan számban érkező kérelmet úgy teljesíteni, hogy más termelői szervezeteket ne érintett volna. Tehát a zöldség gyümölcs ágazat egészére vonatkozott, ezért hoztuk meg ezt a korlátot. Ez azonban azokat a termelői csoportokat nem érinti, amelyek már a, a döntés előtt megvoltak. voltak tehát ez egy operatív döntés volt az elismeréskor. Papasztánkosz úr sincs már itt. A hitelfinanszírozási rendszerekről, illetve ami majd a kis és közepes vállalatok esetében kerül alkalmazásra Görögországban. Ez vonatkozik minden más mezőgazdászra is, aki abba a kategóriába belefér és lesz majd lehetőség a vidékfejlesztési programban is olyan támogatási sémákat létrehozni, ami a hitelrendszert specifikusan ö, támogatja. A Tarabella úrnak mondom, hogy az élelmiszer pazarlással kapcsolatban nyitott vagyok, hogy fellépjünk, és gondolkodom a kollégáimmal együtt azon, Potosnyik kollégával elsősorban, hogy hogyan lehetne ezt összekapcsolni, illetve a különböző pénzügyi eszközöket, amik vannak a táplálkozás, a fogyasztás, oktatás kérdésében, hogy esetleg nem lehetne ezt valahogy ott megfogni és a fellépni a pazarlás ellen. Szerintem ez egy olyan kérdés, ami néhány hónapon belül vissza tudunk térni néhány konkrét elemmel, ötlettel, mert engem is foglalkoztat ez a kérdés. Az olívaolajat illetően Andalúziából jöttem éppen vissza, ahol a szakmával tárgyaltunk. Májusban egy javaslatot fogok tenni a tagállami mezőgaz, mezőgazdasági minisztereknek, akiknél van olívaolaj termelés, hogy üljünk össze és különböző intézkedéseket vizsgáljunk meg, mit lehet tenni, többek között versenyjogi területen is, amit szerintem a KAP reformja keretében kell megoldani, illetve rendezni. Köztinger asszony felvettette, az efeles kérdését. Szerintem a bizottság készen áll, hogy megadja az adatait, amint meghatároznak egy időpontot, és ezt meg fogjuk akkor tenni. A tejjel kapcsolatban a soft landing és a szuperlevi kérdése a jelenlegi helyzetben, de ezt már elmondtam, amikor volt a reform a tejágazatban, akkor volt egy döntés, amit ugyancsak a tanács hozott a soft landingről, a bizottság nem tervezi, hogy újabb javaslatokkal álljon elő egy olyan kérdésben, amit a tanács már eldöntött. A téma eddig nem került megvitatásra, és nem utal semmi arra, hogy véleményváltozás lenne azzal kapcsolatban, ami már elhatározásra került, nincs hozzátenni való. A fehérje deficittel kapcsolatban pedig, mint elmondtam, egy olyan kérdés, amin dolgozom Bové úrnak is válaszoltam nagyon nyíltan a szabályozási rendszerekre, ezt is nézem, de keresünk olyan megoldásokat, amik lehetővé teszik, hogy a jövőbe tekintsünk. Megint csak készen állok megvizsgálni és out of the box megoldást elemezni. Minden egyes alkalommal, amikor ez lehetséges, a tej ágazatra meg lesz, a borászat szőlészetre pedig most dolgozunk rajta. Mercosurral kapcsolatban nincsen eleme, mert nincs igazán előrelépés, még nincsen olyan döntés, ami meghatározná a tárgyalások jelentését. Szerintem a Mercosur e, oldaláról is vannak tisztázandó dolgok, hogy megnézzük a különböző intézkedéseket, amiket ezen országok hoztak, éppen azért, hogy az unióval való kapcsolataikat kezeljék. Szerintem nekem nem ez a legsürgősebb kérdés, és nem akadályoz meg abban persze, hogy ezt nyomon kövessem, de egyelőre nincs előrelépés vagy fejlemény